Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Meghallgatjuk még a három felszólalást, ami megmaradt délelőtről. Lőzing, Jurek és Kesztáldó képviselők, ha jól emlékszem. Egy német püspök és a brüsszeli pátriárka járt nálam az irodában, aki az örményország és szíriai ortodoxokat képviseli. Az iszlám állam problematikájáról folytattunk eszmecserét. Azt javasoltam, hogy kettejük közül valaki röviden mutassa be, hogy az ő szemszögükből hogyan is fest ez a helyzet, és utána kezdjük az eszmecserét. Sajnos mikrofon nélkül történik a felszólalás, a tolmácsok nem tudnak dolgozni. No. Ja. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Parlament. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves parlamenti képviselők! A következő ről számolhatunk be önöknek, illetve következőket kérjük önöktől, hogy embertársaiként óvjanak meg minket és védjenek meg minket, ugyanis ö, a szíria és az iraki embertársaikat gyilkolják, mészárolják le. Együttérzést szeretnénk kérni önöktől. Mi is hajléktalanná váltunk, a népeinket legyilkolják, elüldözik az otthonokból, részben már a szabad ég alatt éjszakáznak. Humanitárius segítségnyújtást szeretnénk kérni, és azt kérjük, hogy fogadják be azokat, akik a hegyvidékekben bujkálnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgatnak bennünket, és köszönöm szépen, hogy készen állnak arra, hogy segítsenek nekünk, és hogy eljöhettünk ide. Mindannyiukat arra kérem, hogy a, gondoljanak a közel-keleti keresztényekre, nagyon nagy nyomorban, elnyomásban élünk. Köszönjük Önöknek, hogy igyekeznek segíteni abban, hogy emberhez méltó módon élhessenek ezek a keresztények. Köszönöm szépen! Merci. Köszönjük ezt a lehetőséget. Én luxemburgi püspök vagyok de Kamsliban születtem, Szíriában, Irak határához közel, és ismerem ezeket a problémákat. Amikor az ember ott jár, nem akarjuk az önök idejét rabolni, csak azt el szeretnénk magyarázni, hogy újra ismétli magát a száz évvel ezelőtti történelem, ugyanúgy, ugyanaz a genocidium történik. Szeretnénk lépni, konkrétan reagálni és elérni, hogy a, a keleten élő keresztényeket megvédjék. Ez egy nagyon sürgős kérés, mert ö, tömegesen vesztik el gyökereiket a menekülők. Amikor az első golfháborúban a kurdokat meg kellett védeni, mert Saddam Hussein támadta őket. Most pont ugyanolyan védelemre, nemzetközi védelemre lenne szüksége a helyi keresztényeknek. Itt az ideje, hogy ezt a kisebbséget megvédjék, de a jazidokkal és másokkal együtt is kérjük ezt a védelmet. Mi a patriarhátus nevében csak a saját ügyünkről beszélhetünk. Köszönöm szépen, hogyha tudnak tenni valamit értünk. Köszönjük mi is, hogy megszólaltak. A témával nagyon részletesen foglalkoztunk, és foglalkozunk is. Ma délelőtt is volt róla szó, és a konkrét arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a segélyeket elosztani, célba juttatni. A régióban beszéltünk az európai biztossal is, külön a keresztények ügyéről, tehát tudatában vagyunk a súlyos helyzetnek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önök sorsát felvállaljuk, javítsuk. Körükben van most az ENSZ-nek egyik képviselő, akivel ugyan a gazai övezetről fogunk tervény szerint beszélni, de nyilván ezt ő is hallotta, meg hát tudja is, és amennyiben az ő munkaterülete is ide vág, akkor biztos, hogy meg fog tenni mindent annak érdekében segítsem. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és biztosak lehetnek abban, hogy nem csak szimpátiával viseltetünk az önök helyzete iránt, hanem minden tőlünk tehet, telhetőt meg is teszünk az ott érvényesülő iszonyú brutalitás megfékezésére és a keresztények megvédésére. Köszönjük szépen. Jurek úr, itt van? Köszönöm a szót. Az elnök úrral megalapodtunk abban, hogy szót kapok. Szerettem volna a püspök urakhoz szólni. Az utóbbi több évtizedben, az utóbbi évszázadban egy millió keresztényt üldöztek el Irakból, vagy vagy konkrétan elüldözték őket, vagy ö, addig fenyegették őket, még elköltöztek. És ma ez felgyorsult és szörnyűvé vált. Az utóbbi utolsó százezer keresztény, aki még kitart Irakban, feltétlenül védett, védelmet ér, érdemel. Tehát ez nem egyszerűen az együttérzés kérdése, hanem cselekednünk kell és sok mindent, amit uh, itt elvileg ugyan támogatunk, a gyakorlatba át kell ültetni, és nem mindegy, hogy milyen, mennyire gyakorlatias és konkrét az, amit megfogalmazunk. A humanitárius intézkedések uh, segélycsomagok uh, célba juttatása ugyan elsősorban az ENSZ feladata, de minden európai eszközt is labba kell vetni annak érdekében, hogy ez sikeres legyen. A népek, a kisebbségek védelme, a, össz, a föld teljes lakosságának ügye, itt olyan mérvű erőszak tombol most, hogy az, a sporadikus humanitárius intézkedések mellett rendszerszerű, nagy nemzetközi összefogásra van szükség, hogy megvédjük az ottani kisebbségeket. Az eddig elfogadott intézkedések nem elegendőek, újabbakra van szükség, nekünk kell javaslatot tenni ezekre. Líbiában is egyébként ugyanez a helyzet, nem elegendő a jelenlegi fellépés, Szíriában pedig különösen nem elegendő. Szabin Luszin következik. Ja, vielen Dank, äh, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt már többször is szó esett a szíriai helyzetről, meg tudom erősíteni nagy részét annak, amit a kollégák már elmondtak. A szír-török határ mentén élő emberek helyzet az elmúlt időszakban még még egyszer drámai fordulatot vett. Igen nagy aggályokat kelt bennünk az, ami történik. Az iszlám állam egyre többször próbál a török kormány segítségével etnikai tisztogatást végezni a Kobána régióban. Több tízezer menekült várja a török határnál, hogy megnyissák a határokat. A határ egyenlőre le van zárva. Szeretném, hogyha megvitatnánk, hogy mi európai parlamentként hogyan tudunk Törökországra nyomást gyakorolni, hogy megnyissák a határokat a menekültek számára, és lezárják azokat az iszlám állammal szemben. Törökország szerepét is ismerjük a kőolaj kereskedelemben talán a parlamentnek egy megfigyelő delegációt lenne érdemes küldenie a török-szír határvidékre. Köszönöm, Zabin. Többen nem kértek szót ebben a témában. Akkor folytassuk a napirend szerint a mai ülést. Robert Turner van itt most körünkben a palesztin menekültekért felelős ENSZ küldött. Szeret, szeretném őt itt üdvözölni körükben. Turner úr, nagyon aktuális az ő jelenléteit, jelenlétét az AFED-ben. Múlt héten Izrael-Palesztin konfliktusról, a gázai háborúról fogadott el egy állásfoglalást a parlament, ma délelőtt pedig itt az AFED szakbizottságban bizottuk meg ez a kérdését. Turner úr, szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megbeszéljük önnel a gázai politikai helyzetet, és elgondolkodjuk azon, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Az embereknek napi, problém, napi életükben vannak akadályoztatva, nem tudnak méltó emberi életet élni. Hamas és Izrael között van egy tűzszünet, kérdés az, hogy ez mennyire, hogy ez mennyire teszi lehetővé a hosszú távú megoldás kidolgozását. Mint az ENSZ-nek, és a más nemzetközi szervezeteknek nagyon fontos feladata van. A felek közötti egyenlőséget kell biztosítaniuk, hiszen így lehet csak megoldani ezt a konfliktust. Kíváncsiak vagyunk a véleményére, illetve arra, hogy az ügynökség hogyan segíthet abban, hogy a közelkeleti helyzetet javítsuk. munkatársai eljutották hozzánk már a véleményét, nyilatkozatát a környéken kialakult helyzeten. Köszönjük szépen, hogy ellátogatott ide, most pedig ön következik. Köszönöm a bemutatót, köszönöm, hogy megjelenhetek. Én az ENSZ-nek dolgozom, és a gázai helyzettel foglalkozunk, Kicsit szeretnék beszélni a gázai konfliktusról és arról, hogy hogyan lehet pozitíven kijönni ebből a helyzetből. A gázával az első probléma a mérete nagyon kicsi, 300 ezer kilométer körül a területe, 1,8 millió ember lakik ott, gyakorlatilag teljesen urbanizált terület, a mezőgazdaság jelentősége kicsi. Ez azt jelenti, hogy 60-70 ezer lövedékről, napi 60-70 ezer lövedékről beszélhetünk egy nagyon kicsi területen. Ügynökségünk különleges ENSZ ügynökség, azért, mert mi vagyunk az egyetlen olyan ENSZ ügynökség, aminek konkrét mandátuma van, tehát a palesztin menekültekkel foglalkozunk, Libanon, Szíria, Jordánia, Cisjordánia és Gáza a fellépési területünk, tehát ezeken a területeken vagyunk aktívak. Másik olyan tulajdonságunk, ami e, nem jellemző az összes többi ügynökségre, az az, hogy e, nálunk nem e, kiszervezés van, nem a kormány vagy civil szervezeteken keresztül lépünk fel, hanem mi magunk. Tehát Gázában 13, Gázában 13 ezer alkalmazottunk van, több minisztériumon keresztül dolgozunk. 225 iskolánk van, nagyon sok kórházunk, rengeteg beteget kezelünk, aztán különböző építési projektjeink is vannak, illetve segélyprogramjaink is vannak. 830 ezer embernek jutatunk el élelmet nap mint nap. Ugye Gázában egy egész a gázai övezetben a lakosság kétharmada menekült, ők ránk számítanak, tőlünk kapják az élelmiszereket. A jelenlegi gázai helyzet jelenlegi helyzet azért is bonyolult, mert a gázai csatornákat bezárták, és ennek az volt a hatása, hogy inflálódtak az árak. Ugye az Egyiptomon keresztül érkező áru sokkal olcsóbb volt, mint az izraeli, mint az izraeli áruk, és a második komoly hatás pedig a munkanélküliség. A, tehát a magánpiacon elhelyezkedő emberek ezzel foglalkoztak. Ezek ipari jellegű alagutak voltak. Ez azt jelenti, hogy évente több mint 7000 tonna építőanyag jött át az, ezen, az alag, ezen az alagúton, hihetetlenül sok kőolaj, tehát nagyon nagy mértékű termékáradat jött be az alagutakon. Az alagutak lezárásának harmadik hatása az, hogy a alagutakon átfolyó áru megadóztatásából származott a Hamas kormány legnagyobb bevétele. Miután ez a kereskedelem leállt, elestek ettől a bevételi forrástól a kormányban, és világosá vált tavaly, hogy nem tudják így Gázát kormányozni, alternatívát kell találni. Fatahal, a palesztin hatósággal vagy megalkudnak, megbékélnek, vagy konfliktus kezdődik. Sajnálatos módon az a döntés született, hogy hál' Istennek az a megoldás született, hogy békét alakítanak ki. Az egyik menekültügyi táborban áprilisban megkötötték ezt a megállapodást, és június másodikától lépett hatályba. Valójában nem tárgyalásról van szó, hanem megadták magukat a Hamas kétségbeesett helyzetbe került, szerette volna föladni a kormányzás felelősségét. Ez nem azt jelenti, hogy az ellenőrzés nem tetszett nekik, de a kormányzás nehézségekbe ütközött, tehát fizikailag nem bírták, nem tudták a kormányzás költségeit állni a kormány alkalmazottak csak részleges fizetést kaptak augusztustól márciusig, márciustól kezdve pedig ide márciustól kezdve volt, aki egyáltalán nem kapott fizetést, volt, aki csak múlt héten kapott egyáltalán bármi fizetést a tavalyi év augusztusa óta. Amikor a Nemzeti Konszenzusos Kormány megalakult, az egységkormány, akkor rövid ideig felcsillámlott egy olyan útvonal, ami el, amivel el lehetett volna kerülni a konfliktus, de itt mindenkinek be kellett volna tartani a szavát. Hamasnak, Izraelnek, a palesztin hatóságnak és a nemzetközi közösségnek is, de valójában a négy fél közül egyik sem tartotta be a szavát. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha ez megtörtént volna, akkor elkerülhették volna a gázai konfliktust de elképzelhető, hogy csökkent volna ennek mértéke. A Hamasnak félre kellett volna állnia, és az új nemzeti egységkormányt hagyhatta volna, vagy kellett volna hagynia bontakozni Valójában azonban az, a nemzeti egységkormány nem jelent meg a hatalomban, az Izraelben, izraelieknek is félre kellett volna állnia, illetve lehetőséget kellett volna biztosítani, hogy a kormány működjön, Izrael ezt nem tette meg, és a nemzetközi, közvél, a nemzetközi közösségnek pedig támogatnia kellett volna az új kormányt, az ENSZ-nek, az USA-nak, az EU-nak, ezt nagyjából meg is tették. A stabilitás azzal is, azon keresztül kellett volna megvalósuljon, hogy a biztonsági szolgálatot racionalizálják, a blokádot blokáddal kezdenek valamit, illetve kifizetik a kormány alkalmazottoknak a fizetését. A blokád 8 éve van érvényben. A gázaiak Ramallakban vagy Haifában vagy bármely más izraeli városban nem árusíthatják a termékeiket, és ők maguk is csak olyan dolgokat vásárolhatnak, amelyek lehet, amelyekkel éppen, hogy csak élet, életben tudnak maradni. Hebronban három tinédzsert elraboltak. Aznap én úgy gondoltam, hogy egész biztos kitör majd valamiféle konfliktus, rakéták érték mindkét oldalt, és nyilvánvaló volt, hogy eszkalálódik ez a, ez a konfliktus. Tehát láttuk, hogy mi van a levegőben, körülbelül sejtettük, hogy, mi, hogy hogyan fog ez kialakulni, de azt nem tudtuk, hogy hogyan fog végződni. Ez a gondunk továbbra is megmaradt. Nyilván a tévében mindenki látta, én Gázából láttam, hogy mi történt. Sokkal intenzívabb volt ez a konfliktus, mint bármelyik korábbi gázai háború. Mi a mi az alapján kezdtünk el dolgozni, hogy a legrosszabb katasztrófára készülünk fel, tehát a eddigi korábbi legrosszabb háborúból indultan ki. Nagyon sok menekültet az iskolákban kellett elszállásolni, nagyon sok város összeomlott, több mint 2000 ember vesztett életét, és ebben gyerekek is vannak. A polgári áldozatok száma nagyon magas, a károk száma is nagyon magas, az anyagi károk száma is nagyon magas, illetve a pszichés kár a legsúlyosabb. Bár mondhatnánk azt, hogy nem volt hiába ez az egész, mert valamiféleképpen mégis, valamit mégis megoldott ez. A sajnálatos helyzet azonban az, hogy a gázai helyzet egyáltalán nem jobb most, mint a konfliktus kitörése előtt, mert az alap problémák közül egyet sem sikerült megoldani. Minden egyes probléma, ami megvolt július 7-én, még mindig megvan. Egyetlen dolog történt, ismételten elkezdtük számolni az időt, hogy mennyi nap van hátra a következő konfliktus kitöréséig, és valószínűleg nem évekről van szó, hanem hetekről vagy hónapokról beszélünk. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket mindenki megtehet, és vannak olyan dolgok, amiket az Európai Parlament tehet meg, mert van rá megfelelő eszköző. Mind a négy említett félnek szerepet kell játszani a konfliktus megoldásában korábban is mondtam, hogy a Hamásznak félre kell állni, és az új nemzeti konszenzusos kormányt hagyni kell, hogy ellássa feladatát. A palesztin hatóságnak el kell vállalni ezt a feladatot, és létre lehetővé kell tenni számukra, hogy ezt meg is tegyék. Izraelnek is hagynia kell, hogy ez a kormány ellássa a feladatát, és ez Feladat, tehát Gázának és, és Izraelnek is az a feladata, hogy ezt az új nemzeti egységkormányt támogassák, hiszen ez rendkívül fontos a gázai jövezet, Cisjordánia és Izrael stabilitása szempontjából. A nemzetközi közösségnek is támogatnia kell ezt a kormányt. Erre tudok konkrét példákat is mondani. Például a közigazgatóság reformja, az új tagállamok ezen a kérdé, ebben a témában nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek, ebben segíthetnének a gázai hatóságnak, és erre sürgősen lenne szükség. Európa Európának nem csak a pénztárcáját kell megnyitnia, hanem más módon is segítséget kell nyújtani a régiónak. A palesztin hatóságnak támogatásra van szüksége, de nekünk nem nekünk kell megmondani, hogy miben segítünk. Az ő feladatuk az, hogy tudják, hol kérnek segítséget, ő nekik kell, tőlük kell jönni a kéréseknek. Ugyanakkor a politikai futball, futball játszmában a palesztin hatóság tér felén a labda, nekik kell konkrét lépéseket megtenni, hogy előre mozdítsák a folyamatot, vállalniuk kell a felelősséget, és be kell tartani az ígéreteket, amit április 24-én írtak alá, és amelyek május, amik június 2-án léptek hatályba. Ha ezt nem tesszük meg, akkor addig ülünk ölbetett kézzel, amíg újra ki nem tör a háború. Hogyha támogatást kapnak a gázaiak, akkor van remény, ha nem, akkor nem lesz újraépítés. És biztos, hogy nem lesz újraépítés, hogyha nem látja el a dolgát, a feladatát a, a kormány, az új kormány. Ezek tehát előfeltételek. Ennyit szerettem volna mondani és majd a válaszokon keresztül még elmondom, amire kíváncsiak. Köszönöm. Muchas gracias por sus palabras. Köszönöm szépen. Most a képviselő kérdései következnek. Anna Gomez az első kérdésfeltő. Thank you. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm előadónknak ezt az izgalmas és friss beszámolót, megközelítést eh, arra vonatkozóan, hogy hogyan is alakult ki az erőszak eh, ördögi köre, és amit ön a dokumentumokban is összefoglalt. Ide értve azt a helyzetet, amit eh, önök vártak, és ami aztán végül bekövetkezett a titkos csatornák felszámolása, bezárása óta. És kérdésem ezért arra irányul, hogy a blokád mennyire oka ennek a körülménynek, és a nemzetközi közösség ön szerint miben nem látta el kötelességét, mi volt a hiba a mi részünkről, ami miatt kialakult a háború, és miért nem sikerül a blokádot megszüntetni. És hol van ön szerint Európa a szokásos szereplők között és az Izrael által lerombolt épületek helyreállításában a palesztin hatóságnak is többet kellett volna tenni, nyilván ön is elmondta, a rend helyreállításáért a gázai övezetben. Még a Hamas is elkötelezte magát emellett, és mégsem látta el ezt a feladatot, és mit tehetett volna Európa annak érdekében, hogy a palesztin hatóság sikeresebb legyen. Ha ön lenne mi, akkor mi, hogyan látja ö, az Európai Unió lehetőségeit és szerepét? Európai polgárként én őszintén szólva nagyon szégyellem magam. Köszönjük szépen, Gomez asszony, most pedig mivel kevés időnk van, most már többeket nem tudok fölvenni listára, és mindenki fogja rövidre a kérdését, azt kérem. Köszönöm szépen a szót. Konkrét a kérdésem. Milyenek a viszonyok, arányok az arab államok humanitárius fellépése és az európai államok humanitárius jelenléte között? a háborús károk helyreállításán túl az is érdekelne, hogy a világ legsűrűbben benépesült területén, a gazai övezetben ezt hogy sikerül hatékonyan kezelni. Köszönöm a szót, mondja Szárnez asszony. Köszönjük összefoglalóját amint ön is tudja, mi támogatjuk az UNRWA fellépéseit költségvetési szinten is, évről évre, de azt is el kell, hogy ismerjük, hogy ez talán nem volt eléggé komoly támogatás, különösen az évtizedes konfliktus és annak eszkalálódása tükrében. De ha egy kicsit most azt a perspektívát vizsgáljuk, hogy mit kéne helyreállítani a gazai övezetben, miközben a konfliktus élesedik, és nem enyhül. Emlékeztetnem kell önt arra, hogy az UNVA képviselője mondta egyszer azt, hogy ahhoz, ha azt akarjuk, hogy Gazában az USA és Európa változtatni tudjon valamit, ahhoz először helyben kell változnia valaminek. Egyes kollégák is szóvá tették már ezt. Tehát lehet oda a támogatásokat nyomni, de mégsem történik semmi. Mert továbbra sem tudnak a halászok halászni. Ha nincs hal, akkor hiába adunk több pénzt a halásznak, nincs mit halászon, és Izrael szerepét is újra kéne gondolni. Izrael sem lépett el a korábbi álláspontjáról. Tehát itt úgy tűnik, hogy politikai fellépésre lenne szükség első körben, hogy a humanitárius intézkedéseknek is hatása lehessen. Köszönöm. Eh, Köszönöm. Szebályusz asszony következik. Ursäkta. Eh, eh, undra har ju haft ett strategiskt partnerskap med... Köszönöm szépen. A következőket szerettem volna elmondani. 1971 óta ápolunk stratégiai partneri kapcsolatot a hivatalukkal, az ENSZ hivatallal. Az évek során a politikai megközelítés az Izrael-Palesztin konfliktusban nem igazán változott, egy lépést tettünk előre, kettőt hátra, több milliót ruháztunk be, illetve ruháztak be, Felépült az infrastruktúra, és néhány nap leforgása alatt azonban lebombáztak mindent. Egyre nő a gyűlölet az egyik és a másik oldalon is, és mindeközben mit teszünk mi Európában? Izraelt gyakorlatilag még egy elmélyített partneri kapcsolattal jutalmazzuk mindeközben. Úgy tűnik, nem történt elmozdulás az elmúlt években. Látta valamilyen jelet, amely azt sugalná, hogy változás várható, és hogyan tud az Európai Unió mindehhez hozzájárulni. Nem szabad megfeledkeznünk a biztonsági tanácsról sem. Milyen ütemtervet lát, mikorra következhet be egy olyan helyzet, amikor az, a hivatalra már nem lesz szükség? Köszönöm. Most kicsit félretéve az elnöki kalapomat, felteszek egy kérdést. Turner úr. Az, a 2000-es antifáda alap, alatt egészen más, hogy szervezték a munkát, aztán 2002-ben egy izraeli lövész lelőtt egy ENSZ hivatalnokot, aztán elkezdtek orvosi, egészségügyi intézményeket is fölállítani. 2010-ben az izraeli offenzíva alkalmával számos ENSZ kórház összeomlott, illetve több ENSZ alkalmazott is életét vesztette, nagyon sok volt a civil áldozat is. Kérdezem, hogy Izraelnek van-e olyan szándéka, illetve ön szerint ö, kész akarva rombolják-e az ENSZ létesítményeket, vajon miért támadják az ENSZ alkalmazottait, az ENSZ létesítményeket, ezt nyilván érdekli a képviselőket itt körülöttem. Az ENSZ a hónap elején 47 millió dolláros azonnali segít, segítséget kért, vagy finanszírozást kért a legkisebb károkra. 56 millió volt az, e, az ön hivatalának, 56 millió dollár volt az ön hivatalának, ön hivatalának hiánya augusztusban. Ez azt jelenti, hogy komoly gazdasági nehézségeik vannak. Mit tehetünk azért, hogy segítsünk ebbéli problémáikban? Köszönöm szépen. Most Frem kolléga következik. That's me and it's Freund. Én lennék az is Freundnak ejtik a nevemet, de nem baj. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. It's okay. Semmi gond. Köszönöm szépen Turner úr, amit elmondott, és köszönöm szépen önnek azt a munkát, amelyet ön és a szervezetük, illetve hivataluk végeznek Gázában. Teljesen világosan látható abból, amit elmondott, hogy a palesztin félnek kellene magára vállalnia a felelősséget a gázai övezetben, de a másik oldalon itt van Izrael, amelynek félre kell állnia, idézem, amit mondott, és amelynek ezt kell, meg kell engednie. Ezt mondta ön. Felmerült bennem, hogy vajon melyik a kettő közül a kevésbé valószínű vagy másrésztről megközelítve, tehet Európa bármit is azért, hogy rábírja egyik vagy a másik oldalt, hogy ez megtörténhessen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Carver úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Turner úr, amiért ilyen részletesen beszámolt arról a tragikus helyzetről, amely Gáza területén uralkodik. Néhány kérdésem volna. Úgy gondolja -e, hogy a Hamász valaha is felhagy azzal, hogy Izrael elpusztítására hívjon fel, illetőleg ha ez megtörténik, akkor ez megváltoztatja el majd Izrael álláspontját, miszerint nem lehet két állam megoldásról beszélni. Köszönöm. A senyora Auken. Auken, azt mondja, remélem az ő jól lejtette. Nagyon szépen köszönöm az ön előadását, Turner úr. Egy gyakorlati kérdésem lenne, amely az adófizetőink pénzére vonatkozik. Mennyi pénzt utalnak, el, közvetett, utalnak át közvetetten vagy közvetlenül Izraelbe? Emlékszem, amikor Emlékszem arra, hogy az UNRWA hatalmas pénzösszegeket költött arra, hogy fejlődés történjen ezen a területen. Nem tudom, hogy az újabb pénzösszegek átutalása megoldja a problémát, és ez a második kérdésemhez kapcsolódik, ugyanis ön azt mondta, hogy újra kell stabilitást kell teremteni a régióban. Ez azt jelenti, hogy egész Palesztina területén folytonos katonai megszállásra lenne újra szükség? Ha jól emlékszem, 2006-7-ben blokád volt, akkor ott jártam, és a Parlament Fejlesztési Szakbizottságával jártam ott, és emlékszem arra, hogy akkor a gyakorlatilag teljesen ellehetetlenült az ottani helyzet, ez még a Hamász előtt volt, és most már nem blokád van, hanem megszállás. Egy kicsit frusztrál ez a dolog, mert hogyha mi Európában, és önök az ENSZ részéről, az ONRA részéről folyamatosan arról beszélnek, és beszélünk arról, hogy a stabilitást helyre kell állítani, akkor ez vajon azt jelenti, hogy az ottani embereknek folyamatosan szenvedniük kell, és mi csak fizetünk, fizetünk, fizetünk az ottani megszállásért? Persze abban egyetértünk, hogy a gázai övezet helyzetét nem lehet az egész ország megszállásától elvonatkoztatni. A kettő olyannyira összefügg, hogy a két dolgot nem lehet elkülöníteni egymástól. Most nem akarom itt kioktatni, de nem gondolja el, hogy amikor a minisztereink közvetlenül a tűzszünet után azt mondták, hogy nem térhetünk vissza a az eddigi állapotokhoz, a státuszkóhoz. Ez volt egyébként nekem a tanácsi nyilatkozat egyetlen optimista része, vagy derülátásra okot adó része. Akkor én úgy gondoltam, hogy most már meg kell oldani a megszállás okozta helyzetet, de aztán a parlamentben a kollégáktól megtanultam, amikor a legutóbbi állásfoglalást eh, elfogadtuk, abban az állt, hogy vissza kell térni a státuszkóhoz, a az úgynevezett normális helyzethez a gázai övezetben, ami a megszállást jelenti. Hogyha így járunk el, hogyha ez történik, tudom, hogy nem az ön, önné a politikai felelősség, hanem a miénk, de ha ez megtörténik, akkor Véget kell vetni annak, hogy két állam megoldásról beszélünk, hiszen ezzel azt jelezzük mindenkinek, hogy mi többé nem, többé nem támogatjuk ezt. Elnézést feltenni a kérdést? Señor Panzeri. Panzeri. Panzeri úr. Grazie. La mia domanda è Köszönöm szépen. Ima kérdés, először is megköszönöm, hogy eljött. Az EU a legnagyobb donora a palesztin hatóságnak, Izrael számára pedig mi vagyunk a legnagyobb piac, ide exportál leginkább Izrael. Ön egy, szám, egy sor problémát felsorolt, érdemes finanszírozási és kereskedelmi oldalon fellépni, hogy elérjünk valamit az izraeli hatóságnál, az izraeli eh, kormánynál, illetve a palesztin hatóságnál, hogy elérjük a békét? Így talán létrehozhatjuk a megfelelő feltételeket. Kíváncsi vagyok a véleményére. Köszönöm. Hagyi Georgi úr. Köszönöm szépen. Nemrégiben Palesztinában jártunk, és azt hiszem szinte mindent láttunk. Azért mondom azt, hogy szinte mindent, mert a gázai övezetben nem utazhattunk be. Sok kollégának a demokratikus jogát tagadták meg, hogy beutazzon ebbe az övezetbe, mi bíráltuk ezt, kritikát fogalmaztunk meg amiatt, mert képviselőként nem léphettünk be a gázai övezetbe. Izrael ezt a demokratikus jogunkat megsértette. Melyik állam az, amely hajlandó lenne nyilvánosságra hozni az általa elkövetett büntetteket? Hát nyilvánvalóan ez az oka annak, hogy Izrael nem engedett be bennünket a gázai övezetbe. Mi történne, hogyha Például nyolc évig itt Brüsszelben rekednénk, áramellátás nélkül, vízellátás nélkül, és minden három év, illetve három évente bombázni kezdenének bennünket. Mi vajon hogyan reagálnánk egy ilyen helyzetre? Most a telepesekről szólnék néhány szót. Miért telepítenek 300 telepest egy olyan városba, ahol 800 ezer palesztin él? 700 katonának kell védenie ezt a telepet. Ezeket az embereket azért fizetik, hogy telepesekként éljenek, de hát kérdés, hogy az Európai Parlament számára ez egy elfogadható magatartás-e, illetve elfogadható magatartás-e az EU számára. Tulajdonképpen ezt tesszük, elfogadjuk, hiszen tole- toleráljuk ezt a helyzetet. Demokratikus jogainkat hangsúlyozzuk, azok megsértéséről beszélünk, amikor Oroszország van a napirenden, Izraelt azonban kifételként kezeljük hogyha Izrael szemben nem foganatosítunk szankciókat, nem fog megoldódni a helyzet. Szilárd meggyőződésem, hogy Izrael egyébként nem is érdekelt a helyzet megoldásában. Ich möchte in this, eh, eh, szeretnék csatlakozni. Nem érjünk el semmit addig, amíg Izraelnek sajátos státusza van, amíg ezt el nem érjük. Csak ezután, ezen státusz rendezése után lehet eredményt elérni. Utolsó felszólalom pedig Basír úr, parancsoljon. Basír? Ah, sorry about that. Basír úr? Like to echo what has been large... Elnézést, nem értettem. Többen is elmondták ma, és Egyetértek én is azzal, hogy egyértelműek a tények. Van egy. Az, egy, az egyik fél nem hajlandó azon munkálkodni, hogy megszülessen a megoldás. Nyílt börtönben él majdnem két millió ember, én voltam ott, tudta, tudom milyen. Az EU nem ülhet ölbeted kézzel, valamit tennünk kell, különleges státuszt adtunk Izraelnek, ezt vissza kell vonni. Ugyanúgy, mint hogy a dél-afrikai aparthely rezsimet, Izraelt is az igazságügy elé kell állítani, és Palesztinának meg kell születni, mint saját államnak. Annak idején a palesztin államot azért osztották meg, mert egyik feltétel volt, hogy, a, hogy a Palesztina 60%-át kapja meg a palesztin hatóság, 40%-át pedig Izrael. Az oszlói konferencia ezt mondta ki, egyetlen állam áll az útjába ennek a folyamatnak, ez pedig Izrael. Ahogy a francia külügyminiszter is elmondta a bombázásokkal kapcsolatban, érvényt kell szerezni annak, hogy rendezzük ezt a kérdést, tehát rendezni kell a kérdést, különben tragédia, tragédia tragédiát követ majd. A közel-keleten nagyon sok a konfliktus, mert a palesztin helyzet nincs rendezve. Hogyha Izrael az igazságra törekszik, akkor miért nem teszik lehetővé, hogy a, a gázaiak hazaérjenek? hazatérjenek. Etnikai tisztogatásról beszélünk. Mi itt okoskodva üldögélünk, viszont senki nem tesz semmit ezért. Tehát bírjuk rá arra Izraelt, hogy tegye lehetővé a palesztin hatóság életét, meg kell engedni a palesztinok számára, hogy hazamenjenek, ez pedig maga Palesztina. Köszönöm szépen! Szakorász a kolléga következik. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι... Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit eh, a Fiori mondott. Pontosan elmondta nekünk, hogy mi történik, és ennek kapcsán lenne egy kérdésem. Hiszi-e azt ön, hogy jelenleg a térség stabilitása attól függ-e, hogy a, hogy a palesztin hatóság hogy viselkedik, vagy inkább a megszállást kéne megszüntetni előbb. A palesztin hatóság szerint megszállás alatt vannak, Izrael megszálló hadsereget állomásoztatott, és megtorló intézkedéseket hajt végre folyamatosan. Az izraeliek pedig az egész palesztin népet szélsőségesnek bélyegzik. Tehát itt a hazájukat védelmező emberekre kéne szerintem gondolnunk mindkét esetben, és addig nem lesz a térségben béke, míg az egyik nép elnyomhatja a másikat. Lenne egy konkrét kérdésem is önhöz ennek kapcsán bár beszámolójában is utalt már rá, az önök infrastruktúráit is lerombolták. Több ö, 136 iskolát romboltak le, és kb. 60 ezer embert érint ez, akik ezekben az iskolákban próbáltak meredéket találni mi történik jelenleg az iskolák újjáépítése érdekében és a menekültek elhelyezése érdekében. Úgy tűnik, hogy jelenleg csak akkor találunk választ arra kérdésre, hogy hova lesznek a küldött segélyek és anyagok, hogyha odautazunk és saját szemünkkel próbáljuk megnézni. Miért nem átláthatóbb a rendszer, és ön, ön és az ön szervezete miért annyira tartózkodó, amikor Izraelről beszél, és miért nem ítélik el az izraeli fellépéseket? Én támogatom az önök jelenlétét a gázai övezetben, de amit önök ott tesznek, az nem elég hatékony és túl soft. Köszönjük szépen. Most Sok akkor... és sokféle kérdést kapott, kérem ezeket válaszolja meg. Thank you for... Uh, may take me Hát egy kis időre lesz szükségem, hogy minden kérdésre válaszoljak. Igen, Izrael megszállás alatt tartja a gázai övezetet, ezt ki kell mondani. Többen felvetették a blokkád hatásainak és a stabilitásnak az összefüggését. Az okkupációnak, a megszállásnak és a blokádnak is meg kell szűnnie, ezek azok az előfeltételei, a stabilitás előfeltételei. De most konkrétan az foglalkoztat minket, hogy mi történik a gázai menekültekkel idén, hogy haza tudnak-e menni, hogy van-e hol lakniuk, hogy lesz a következő hetek és hónapok során megint fegyveres összetűzés. Tehát nekünk a most a feladatunk, és a mosthoz mostani azonnali fellépésre van szükség a palesztin hatóság részéről, Izrael, a Hamas és a nemzetközi közösség részéről egyaránt. Ha ez a négy szereplő nem lép most, akkor vissza fog térni az erőszak hamarosan. Mert a frusztráció, gyűlölet szintje már olyan a gázai lakosság körében, hogy ilyen szintű még soha nem volt aki már járt ott, tudja, hogy ezek az emberek kifejlesztettek egy ellenálló képességet magukban. Nagyon sok megaláztatás ellenére ott maradtak, megőrizték méltóságukat, de ez most megváltozóban van. Az ENSZ munkatársai, akik tulajdonképpen ugye nagyon jó helyzetben vannak, hiszen ők adják át segítséget, a pénzt, ezért hálásak nekik. Most már ők is el akarnak menni, a palesztinok is el akarnak menni, és ugye nemrégiben tragikus körülmények között sokan meghaltak, amikor az a hajó elsüllyedt. Feladják a reményt, menekülnek. Tehát amikor a stabilitásról, mint prioritásról beszélünk, akkor azonnal kéne tárgyalni a megszállásról. Most, nem hat hónap múlva. És ez mind a négy fél aktív részvételét feltételezi. Hogy a számokat pontosítsuk, 118 ENSZ épület sérült, ezek közül csak egyet semmisítettek meg teljesen, a többségük iskola, de egyiket sem teljesen, semmisítették meg, csak megsérültek. Van egy terület északon, ahol az izraeliek valóban gyakorlatilag tankokkal taposták a földbe az iskola egy részét, de még azt sem semmisítették meg teljesen. Az újjáépítés sok mindentől függ. A pénz az csak egy, de másodlagos szempont. Ami még fontosabb az, hogy az építő anyag rendelkezésre álljon, és Szeri úr nagyon fontos szerepet játszott abban, amely lehetővé tette, hogy a kormány és a magán támogató magánszemélyek tudjanak építkezni. Ez a mechanizmus a palesztin hatóságon keresztül megy, és a, tehát a palesztin hatóságon múlik, hogy ez működik-e. Izrael ehhez hozzájárult. Ebben a kis, valóban ez csak egy kis, apró kérdés, de végül is ebben a konkrét kérdésben mindkét fél teszi a magáét. Tehát az újjáépítést Izrael is és a palesztin hatóság is akarja és engedélyezi. ami ennél messzebbre mutat, vagyis hogy a blokádnak milyen hatásai vannak, ez attól függ, hogy lesz-e béke folyamat, és hogy az EU ebben finanszírozóként, vagy kereskedelmi partnerként, vagy milyen egyéb módon vesz részre. A megállapodást nem lehet kikényszeríteni. Ezt a helyeknek kell megkötni. Ugyanakkor mivel az EU tényleg a legnagyobb a segítője a palesztinoknak, és egyben Izrael legnagyobb kereskedelmi partnere, hát nyilván van hatás annak, hogy az EU mit csinál. A megszállás Izraelnek is rossz, ugyanannyira, mint a palesztinoknak. Tehát ezt egyik fél sem akarja fenntartani hosszú távon és fizikailag sem ilyen mennyiségű embert csakban tartani hosszú távon. Tehát EU, az EU-nak szerintem sokkal erőteljesebben kéne nyomást gyakorolni. Talán azért is folytatódik az erőszak, mert valahogy még mindig túl olcsó, nincsenek következményei mindkét oldalról. A palesztinok tudják, hogy kapják továbbra is a támogatást, az izraelek tudják, hogy megmaradnak kereskedelmi partnernek. Tehát itt az EU tehetne többet. A humanitárius segítség nyújtásról, hogy az arab államok mennyit adnak. Az arab donorok főleg az újjáépítést finanszírozzák, és az összarab támogatás az teljes alapnak csak töredékét teszi ki, amelyben ugye egészségügyi, oktatási programok is vannak. Legutóbb 295 millió eurót küldött egy arab ország, viszont nem régiben egyetlen egy arab ország annyi pénzt ajánlott föl, ami több, mint az össz-európai támogatás. Hogy a költségvetési sor, amit az EU elfogadott, mennyire hatékonyan költődik el, hát ezzel kapcsolatban ugye ezt kell elmondanom, hogy most már a 15. koncepció van érvényben, hogy hogyan kéne elkölteni a pénzt amit az EU ad a General Fundba, az jelentős összeg, főleg oktatásra költjük. A palesztinok generációi nem jár most rendes körülmények között iskolába, és ez a palesztin nép fennmaradásához, kultúrájának fennmaradásához szükséges, és ö, ö, örülünk annak, hogy az EU ad erre támogatást, és ezt a jövőben is várjuk, mert ez nagyon jól hasznosul, és nagyon fontos. És ha mondhatjuk, talán ez a leghatékonyabb módja a pénzköltésnek. Hogy mikor vonulhatunk ki annan. Én örülnék annak, hogyha én lennék az utolsó gazai igazgató, mert akkor ez azt jelent, segíteni, hogy a palasztin menekült helyzet megoldódott, és akkor mindenki örülhetne. De attól tartok, hogy nem én leszek az utolsó ezen a posztom. Hogy támadnak-e minket célzottan? Az ENSZ semlegességét sokszor mindkét fél többször megsértette. Három infrastruktúránkba például fegyvereket rejtettek a helyi fegyveresek, a világ azért tud erről, mert mi ezt elmondtuk, mi transzparensen működünk. Tehát amikor felfedeztük napi ellenőrzés során, hogy fegyverek vannak egy ENSZ épületben, azonnal közzétettük ezt. Ez a három eset egyébként halál esetet is okozott, az egyik ENSZ munkatárs is áldozatul esett. Tehát kértük az azonnali kivizsgálást mint három esetben, és azt a kérdést tettük fel, hogy Izrael tette előzetes, kellő előzetes tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy hogy hol kell a polgárokat megvédeni. Ha ugyanis katonai fenyegetettség van, már pedig volt, de ezt nem lehetett előre tudni. Betanunban lett volna ilyen előrejelzés, vagy ahogy Edientől 100 méterre volt egy katonai célpont, és ha a erre a katonai válasz arányos lett volna, és ha Jebaliban július 3-án volt katonai fenyegetés, akkor az lett volna a megfelelő válasz Izrael részéről, hogy ezt nyilvánosságra hozza, ahelyett, hogy közvetlenül gyakorlatilag menekültek épületét drónnal támadták. Tehát, ha megfelelő előrejelzés és figyelem és célzottság lett volna az izraeli fél részéről, akkor ezek elkerülhetők lettek volna. Még a végén ugye a stabilitásra próbálunk fókuszálni, ez a fő prioritás. Hogy itt hosszú távon garantálható a, a béke, ez illúzió. A, meg a korábbi esélyeknél is rosszabb a helyzet, nincsenek visszamenési pontok. Ha nem, látjuk, nem látunk gyors, demonstrálható ö, közszolgálati reformat a palesztin hatóságnál nincs elég építőanyag, akkor nem lesz stabilitás, nem lesz béke, és nem tudjuk garantálni az emberek biztonságát. Ha ezen túl léptünk, akkor kell foglalkozni a blokáddal. Európának fontos szerepe lehetne ott. Jelenleg ugyanakkor továbbra is a palesztinoknál van a felelősség, hogy mit akarnak, milyen struktúrát, mit várnak a nemzetközi közösségtől, és önöknek pedig, és ezt kérem önöktől pedig, súlyosabban kellene föllépniük a térségben. Senyor Turner. Mm, Köszönjük szépen, Turner úr. Megköszönöm, hogy felkereste az Európai Parlament a FED szakbizottságát a parlament kapui mindig itt válnak az ENSZ előtt, és szeretném megköszönni önnek a munkáját. Most 5 perces szünet következik a következő napi rendi pontig.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 Okay, colleagues, maybe we can make a start. Kollégák, talán elkezdhetjük a munkát. If everybody could take their seats, including everybody at the back. Jó lenne, ha mindenki elfoglalná a helyét, ott hátul is, ahol egy kicsit tanácskoznak, úgy látom. Sok-sok dolgunk van, kicsit késve is kezdünk, ami az én hibám, ezért elnézést is kérek, de jó lenne most már neki látni a munkának. Linda McEwen vagyok, én vagyok a Fejlesztésügyi Szakbizottság új elnöke itt a parlamentben. Üdvözölni szeretném Önökkel együtt Kuszó urat, aki az AFET szakbizottság tagja, Valenciano asszonyt, Kuszó úr az AFET alelnök, és Valenciano asszony pedig az Emberjogi Albizottság elnöke. Ez egy közös ülése a szakbizottságainknak, és a cél az, hogy az ez évi, idejévi Szaharov díj jelöltjeit bemutassuk. Ez a kiválasztási folyamatnak a kezdete. Két hét múlva, október 7-én kedd reggel fogunk majd szavazni arról, hogy melyek az, mely az a három jelölt, aki egy szűkebb listára felkerül. Az elnökök értekezlete október 13-án fog majd a díj nyertesének személyéről dönteni. A Szaharov díj talán a legláthatóbb vetülete a parlament azon munkájának, amely az emberi jogok előmozdítására irányul világszerte. Az Európai Unió egy külön demokrácia és emberjogi eszközt működtet, és az elmúlt évek során felhasználtuk ezt az eszközt, hogy a külügyi a külügyi szolgálatot és az Európai Bizottságot is nagyobb szerepvállalásra ösztönözzük. Folyamatosan monitorozzuk a helyzetet az emberi jogok területén, és e, együttműködési megállapodások is születnek ebben a tájban. Amikor emberi jogokról szavazunk, akkor ezek, ezeket a döntéseinket számos tagállamban nagyon komolyan veszik. Fajsúlyos döntések ezek, és e, emellett a korábbi a díj korábbi nyerteseit is, nyerteseinek sorsát is nyomon követjük, megpróbáljuk őket a továbbiakban is támogatni a hazájukban. Kedves kollégák, az emberjogi elköteleződésünket azt az is mutatja, hogy milyen sok-sok jelölt szerepel a jelenlegi listán, és milyen sok régiót és országot sorolhatunk fel a nevük kapcsán. Kelet-Európa, a Kaukázus, Közép- és Észak-Afrika és más egyéb területek, mint például a közel-kelet, és olyan eh, stratégiai jelentőségű részei a világnak, ahol az emberi jogok és a szólásszabadság eh, sok esetben sérülnek, mindeközben azonban ezek a régiók az EU kulcsfontosságú partnere is is. Akárkit is választunk eh, nyertesnek, az összes jelölt megérdemli a támogatásunkat, és nagyon komoly emberjogi kérdések fűződnek nevükhöz, amelyekkel foglalkoznunk kell. Mielőtt megadnám a szót a képviselőknek, hogy bemutassák a különböző jelölteket, szeretném röviden ismertetni az eljárás egyes szakaszai. 18, szeptember 18 ig lehetett jelölteket megnevezni, 7 elfogadható jelölést kaptunk, és rövid leírását találják minden egyes jelöltnek a különböző dossziéikban. A tagok most ABC sorrendben fogják bemutatni a jelöltjeiket. Ennek megfelelően egyébként körülbelül 10 percet, nem körülbelül, hanem 10 percet kap mindegy, minden egyes képviselő, aki egy jelöltet mutat be. Ez azt jelenti, hogy összesen 70 percet vesz mindez majd igénybe, nevezetesen a jelöltek bemutatása. Mahmoud al és Luis Rafael Sacco-val kezdjük, őket az ECR frakció jelölte, és azt hiszem Anna Zaborská az, aki bemutatja őket, nem? Demesmeker és Zaborska képviselők, ők az ECR és az, a néppárt részéről, akik bemutatják a jelöltet, nem tudom ki lesz az első, Demesmeker úr. Öt percet kap a az ECR frakció nevében ön, hogy ismertesse a jelölt személyét, és utána Záborszka asszony kap még 5 percet. Köszönöm szépen, elnök asszony! Valóban én vagyok az, aki most elmondhatja a bevezetőt, illetve megkezdheti a jelöltek bemutatását. A frakcióm nevében teszem ezt, de más frakciók képviselőjével közösen neveztük meg ezt a jelöltet, ennek megfelelően Záborszka asszony is felszólal utána. Kedves kollégek! Amikor a racionalitás alszik, akkor szörnyetegek ébrednek fel. Francisco de Goya száz évvel ezelőtt ezt egy műalkotás révén szemléltette. A mai helyzetben Szíriában és Irakban a polgárháború szörnyetegen garázdálkodik, mondhatnánk. Etnikai tisztogatások, tömeggyilkosság, üldöztetés, népírtás kísérlete és hasonlóknak lehetünk tanulni. Bizonyos embereket üldöznek csak azért, mert egy bizonyos népcsoporthoz tartoznak, vagy egy vallást gyakorolnak. Az, ami Irakban és Szíriában történik, az a mi európai történelmünk legsötétebb fejezeteire emlékeztet. Egy olyan közösségben, amely nagymértékben kötődik a földrajzi helyzetéhez. Egy ilyen területen síkra szállni a vallásszabadságért, a szólásszabadságért, az emberi jogokért, ez nagy-nagy bátorságról tesz tanúbizonyságot, hiszen az embernek nem csak a saját létfenntartásáért kell harcolni, hanem másokért is, Szerencsére vannak ilyen személyek, ezek reménnyel tölthetnek el bennünket, éppen ezért ezeket a rendkívül bátor embereket kell jelölnünk. Luis Szákó pátriárka és Mahmoud al asali azok a személyek, akiket mi jelölünk. Az egyik jelölt az Irakban üldöztetett keresztények egyik képviselője, aki nagyon bátran száll síkra ezért a közösségét, és a munkája során állandóan azon van, hogy felhívja a figyelmet a keresztények üldöztetésére. Mahmoud al nem maradt néma az iszlám állam brutális moszuli tevékenysége során sem. Mahmoud al Assali iszlám vallásúként szembeszegült az iszlám állammal a keresztények érdekében. Július 20-án őt meggyilkolták tevékenysége miatt, ezért az ő esetében ez egy posztumusz jelölés. Az iszlám állam egyre nagyobb teret nyer, számunkra ismeretlen brutalitással lép fel, ezáltal fenyegetést jelent az Európai Unió és az egész világra. Szinte el sem tudjuk képzelni, hogy milyen brutalitással lépnek fel. Az ő fellépésük egyébként kihat a mi fiataljainkra is, itt Európában, akiket radikalizálnak. Több százan hagyják el Londont, Párizst, hogy a közel-keleten harcoljanak, és elszörnyedve láthatjuk azokat a képeket, amelyek őket harc közben ábrázolják. Tudjuk azt is, hogy néhány száz méterre innen mi történt Brüsszelben a Zsidó Múzeumban, ez volt az az esemény, amelynek révén konfrontálódtunk ezzel a kényelmetlen igazsággal. Megoldást kell találnunk ezekre a fenyegetésekre, és láthatjuk, hogy egy egysíkú megoldás nem fog működni. Az olyan értékeknek kell teret nyerniük, mint amilyen a tolerancia, a kölcsönös megértés, és ennek a helybeli közösségekből kell kiindulnia. Mahmoud Alassali és Luis Rafael Sacco azok a személyek, akik pont ezért harcoltak, az ő nevük ennek a harcnak a szimbóluma. Sikra szálltak a, szálltak a polgári szabadságjogokért rendkívül nehéz körülmények között tekintettel arra mérhetetlen szenvedésre, amely a közel-keleten eluralkodóban van, fel kell lépnünk, főként azért, mert mi is a történelmünk során sok hibát követtünk el. A vallásszabadság, az emberi jogok védelme, tiszteletben tartása az a modell, amelyet mi képviselünk, a jövő érdekében is, és hogy legyőzzük a múlt árnyait. A bevezetésemben már mondtam, hogy Goya úgy fogalmazott, hogy amikor az észszerűség, a racionalitás alszik, akkor felébrednek a szörnyetegek nekünk, az észszerűséggel kell fellépnünk a szörnyetegekkel szemben, ezáltal, és ezt pedig úgy tehetjük többek között, hogyha ezt a két kiváló személyiséget jelöljük a Szaharov díjra. Köszönöm, és köszönöm, hogy betartott a felszólalási idejét, Záborszka asszony. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Kétségtelen, hogy most Irakban népírtás zajlik egy olyan országot látunk, amelynek központi kormánya gyenge, és a síta és szunita és kurd pártokra szakadt. És keresztényeket is látunk, akik ebben a térségben élnek már történelmi idők óta, és számos olyan csoportot is, akiket arra kényszerítettek, hogy elhagyják hazájukat. És ha nem menekültek el, akkor kínzás és halál volt a bérük, és az iszlám államnak nevező terrorista szervezet áldozataival váltok. Ezt váltak, ezt láttuk ott konkrétan. Az emberi jogok kérdése itt felmerül, mert emberi jogok nélkül nem is létezik emberi lény. Ha valakit megfosztanak emberi jogaitól, akkor minden ember a Földön veszélyben van. Ezért nem elegendő most az együttérzés, hanem cselekednünk kell. Mert ha nem lépünk most, akkor az emberiségnek, a humani, ümenitének nincsen jövője. Nemrégiben Genfben járt Szakó patriárha, aki ráirányította a figyelmet erre az összefüggésre, hiszen itt az egész emberiség sorsa múlik azon, hogy tudjuk-e a jogokat, emberi jogokat érvényesíteni Irakban. Tudunk-e nekik eh, ennivalót, vizet juttatni, orvosságot, eh, ruhát eh, a menekülteknek, hogy ne csak túl éljék a jelenlegi válságot, hanem vissza is térhessenek otthonukba, falujukba, házukba. Ahhoz, hogy ez lehet, elérhetővé váljon, ahhoz először azonban politikai megoldásra van szükség, és fel kell szabadítani a Ninive és Moszul közötti térséget. Nemzetközi összefogásra van szükség az ENSZ ernyője alatt, hogy több ezer ember alapvető emberi jogait garantálni lehessen. Ez alapvető feltétel ahhoz, hogy vissza tudjanak térni otthonaikba amikor elítélte a légicsapásokat, Szakó Patriárha azt is mondta, és idézem most őt, hogy az emberi jogok védelme az egyetlen módja annak, hogy a békés együttélést megőrizzük, megteremtsük. A háború mindig rossz, és mindig valakinek igazságtalanságot okoz és jelent. Az Európai Uniónak nincs ott fegyverei, ugyanakkor nincs elég ereje sem ahhoz, hogy a békét kikényszerítse. Az Európai Parlament maximum felszólításokkal, felhívásokkal élhet a világ felé, állásfoglalásaival kijelölheti a megfelelő irányt. És ha így járunk el, akkor kötelességünk, hogy a Szaharov díjat azoknak adjuk, akik az iraki keresztények túlélésért küzdenek. Nem véletlen, hogy egy keresztény és egy muzulmán jelöltet egyszerre javasolunk a díjra, mert hiszünk abban, hogy a kölcsönösség a fenntartható béke garanciája. Ezért Szakó patriarhát és egyben Al-Asali professzort ajánljuk a díjra, akik több ezer kereszténynek és muzulmánnak közös erőfeszítéssel próbálják megteremteni a túlélés feltételeit és alapvető emberi jogait ennek érvényesülését. Mindenkinek köszönöm, aki aláírta eddig az aláíró évet. Eddig már majdnem 80 aláírás sikerült összegyűjtenünk, és ezek közül 66-ot sikerült az eljárási technikai szabályok alapján érvényesítetnünk. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Arra kérem önöket, az iraki népek, lakosság, polgárok, nevében, hogy segítsenek hitüket és reményüket fenntartani. Kérem, hogy támogassák közös meggyőződésünk alapján írott javaslatunkat, hogy emberi jogaitól senkit nem szabad megfosztani. És az iraki keresztények és a keresztény muzulmán együttműködés példájaként hivatalosan is javaslom, hogy Louis Sacco patriárha és Mahmoud al-Asali professzor kapják, az utóbbi személy már elhunyt, tehát postmortem a Szaharov díjat. Köszönöm szépen. Zaborska, thank you also. Köszönjük Zaborska asszony, és köszönjük, hogy betartotta a felszólalási időt. A második jelöltre térnénk rá. Muad Belguate, Ala Jacobi, Ala Abdel Fattah róluk van szó, őket pedig a GUE frakciója jelölte. Marie Christine Verzsia az, aki bemutatja a jelölteket. Itt van? A kamera mögött rejtőzik, ezért nem láttam. Itt vagyok, itt vagyok. Köszönöm. Akkor tíz percre öné a szó. Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Miután Cyril Abilin Benihim eh, esett eh, eh, fontos, hogy a közel-keleten az emberi méltóság, igazságosság érdekében olyan embernek adjuk a díjat, aki a, a fiatalok és a helyek reménységét feltal, tartja. A líbiai és szíriai helyzet kapcsán látjuk, hogy egyes országokat teljesen elfelejtünk, ilyen például Bahrain. Muad Belguat, Ala Yahubi és Ala Abdel Fattah szimbólumok. A fiatalság, az ifjúság szimbólumai fontos szerepet töltöttek be abban, hogy hazájuk elindult a demokrácia útján, és sokszor ellehetetlenítették őket, és nem engedték őket szabadon szólni, fellépni. Az ő hatásuk kisugárzik, bár nagyon különbözőek a szomszédos van a helyzetek, és az Európai Unióval folytatott viszonyuk is. Ők azért szenvedtek váltalmazást, mert elmondták a véleményüket. Muad Belguat hát Kasszambalkában született marokkói polgár, és február 20-án letartóztatják, és három évet kellett zárt börtönben töltenie. Azóta azonban ünneplik őt a lakosságban, kicsit a marokkói burkolt forradalom szimbólumának és egy modern trubadúrnak tartják, aki az elnyomás ellen fellépett. Aki ismeri Marokkót, az tudja, hogy miről beszélünk. A kérdés az, hogy a szabad vélemény nyilvánítás korlátozása lehetséges egy olyan országban, amely egyre inkább szeretne az EU-hoz közeledni, és a felségsértés mit is jelent pontosan. Azt akarjuk, hogy kiszabaduljon a börtönből, és ejtsék az ellene szóló vádat. Ala Jakubi, tunéziai, tunéziai fiatal, 26 éves, ő is rapper, és a népfelkelés, 2011-es népfelkelés egyik fontos szereplője volt, felemelte a hangját az erőszak, az asszimiláció ellen, azokkal a dalokkal, amelyekben elítélte a rendőrségi fellépést és a korrupciót. Emiatt már többször elítélték, és nem engedték, hogy működjön. Al Abdel Fatah, egyiptomi fiatal, akit megkínoztak még az előző rendszer során, a 80-as években, többször volt börtönben is, azért, mert merte a nép szabadságának gondolatát nyilvánosan hangoztatni, akit azzal börtönöztek be, hogy állítólag államellenes felfordulást generál. Ez a három fiatal ember tehát szimbólum értékű. Észak-Afrika elfelejtett, országainak elfelejtett hősei, akik mindent megtettek fiatalkoruk ellenére, hogy ö, véleményüket elmondják, és ezért megtorlásban volt részük. És sokak szemében ők tényleg hősök. Azért ajánljuk őket a Szaharok díjra, mert meg szeretnénk ezzel mutatni, hogy a parlament, Európai Parlament kiáll az alapvető emberi jogok, ezen belül főleg a véleménynyilvánítás szabadsága menne, mellett különösen azokban az országokban, amelyeknek privilegizált kapcsolata van az Európai Unióval. Reméljük, hogy ezzel ezt a három fiatalt is segítjük, de azt is megmutatjuk, hogy az Európai Parlament minden országban fellép az emberi jogokért, akár társult, akár távoli vagy ellenséges vagy belső ország lenne az. Ezeket ráadásul meg kell védeni, mert folyamatos fenyegetésnek vannak most is kitéve, illetve részben börtönben vannak. 26-33 év közötti az életkoruk, és ez a jövő reménységének a szimbóluma is, hogyha őket sikerül megmentenünk, és az ő gondolatukat érvényesítenünk a térségben, akkor ezzel reményt adunk. Univerzális módon nem csak a térségben az embereknek, hanem világszerte a társadalmi igazságosságról adunk példát, és az arab tavasz eredeti céljait támogatjuk. Ezért Muad Belguatot, Ala Jakubit és Ala Abdel Fatahot javaslom a Szakarod díjra. Thank you, madam. Köszönöm. Verzsi asszony. A krédó Open Doors, Œuvre d'Orient, Aid to the Church in Need, a harmadik jelöltünk, Philip Juvin és 60 másik képviselő jelölte őket. Boris Ponga felé fordulok, a néppárt részéről kérem mutassa be a jelölteket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos Philip Juvin nem tud ma itt lenni, ma délután, mert kórházba került, engem kért, hogy helyettesítsem őt és azt a 60 aláírót, akik kezdeményezik azt, hogy négy olyan szervezet kapja meg a Szaharov díjat, akik valamennyien az iraki és szíriai keresztények megmentéséért munkálkodnak. Ezek a szervezetek, amelyek különböző felekezeteket képviselnek, érzékenyi teszik a helyi lakosságot és a kormányokat a problémára, de konkrét segítséget is nyújtanak helyben a menekült és kiszolgáltatott személyeknek. Ha ők kapják meg a Szakarov díjat, ami ugye a, szabad, a szellem szabadságának a díja, ezzel a parlament szolidaritásáról tesz tanúságot azok mellett, akik jelenleg a dzsihadisták barbárságától szenvednek, és különösen az iszlám állam nevű szervezettől. Ez az, ezek a szervezetek a keleti kereszténységet védik, bár többnyire európai székhelyűek, ugyanazokat az értékeket próbálják érvényesíteni, amelyek alapján Európa felépült. Ez nem egy vallási kérdés, hanem filozófiai erkölcsi kérdés, hogy ezekkel a vallási kisebbségekkel Európa hogyan bánik, sikerül-e számukra megszereznünk a gondolat, önkifejezés, a hit gyakorlásának szabadságát. Ha ezt a négy szervezetet támogatjuk a Szaharoddíjjal, akkor azokat is támogatjuk, akik a mi értékeinket képviselik ebben a térségben. Néhány szót szeretnék szólni ezekről a szervezetekről egyenként hogy bemutassam tevékenységüket. Először is a Coordination Chrétien d'Orient en Danger, vagyis Credo nevű szervezetről szólnék. Ez 2013. szeptemberében jött létre, amikor több kopt eh, egyházi épületet tűzbe borítottak az iszlamisták Egyiptomban. A, a t több Franciaországban működő egyház közösen alakította az Église d'Orient en France, az Organisation Laïque Originaire d'Orient, az Aide à l'Église en détresse és a Port ouvert szervezetek. A credo a közvéleményt érzékenyíti, és politikai felelősségünket fogalmazza meg európai szinten a keleti kereszténységet fenyegető fenyegetések kapcsán az iraki keresztény kisebbségekkel szemben elkövetett tettek miatt a, az iszlám állammal szemben a Nemzetközi Büntetőbírósághoz a krédó panaszt nyújtott be, és ennek a fellépésnek két ö, célja van. A Conseil de Droit de l'homme de Nations az egyik, vagyis az egy, ENSZ-nek az emberi jogi tanácsa és annak az elnöke foglalkozott ezzel a kérdéssel, és vizsgálatot kezdeményezett az iraki keresztények elűzése és meggyilkolása ügyében. A Portuvertről is szólnék, ez egy nemzetközi NGO, keresztény hátterű, de felekezet közötti módon működik. Ő is az üldözött keresztények sorsával foglalkozik, és 53 országban tart fönn 21 irodát a világban. A Port Uvert informál, tájékoztat a üldözött egyházak és keresztények helyzetéről, és nem politikai szervezet, nem egy konkrét politikai berendezkedést támad, és nem is egy konkrét vallási irányzatot véd, hanem minden üldözött egyház sorsát képviseli, többek között a szíriai keresztények sorsát, ahol főleg a keresztény kisebbség szenvedi meg a jelenlegi háborút. A Port Uvert fellép egyéb elüldözött személyek és csoportok érdekében is. A káldeusok, az asszírok, az örmények, az ortodox örmények és a katolikus sok, és a protestáns csoportok érdekében is, és konkrét segélyelosztó helyeket működtet. Jelenleg 9000 család élvezi a portuvert támogatását, nem csak keresztény, hanem muzulmán családok is. Észak-Irakban már a második golfháború óta működik, és a kurd területen is lábat vetett, hálózata és helyi segítői révén gyorsan képes segítséget nyújtani az elüldözött családoknak, ami most főleg az iszlám állam miatt vált szükségessé a legfontosabb élethez túlélésre szükséges anyagokat biztosítva. Az ED Alég Lézan de Tress szervezet, az AÖD, nemzetközi katolikus szervezet, amely pápai jóvahagyással működik, és az üldözött, fenyegetett és menekült keresztények igényeit próbálja szem előtt tartani. 140 országban működik, de elsősorban ez is a közel-keleten aktív, és a szíriai fellépést három éve meg kellett, hogy erősítse, ahol nagyon sok a keresztény menekült, de nem csak őket támogatja, muzulmán családok is kapnak a támogatásból. 2014-ben már másfél millió eurónyi támogatást osztott szét ezeknek az érintetteknek Irakban. Az AÖD 200 ezer euróval rendelkezik ebben a pillanatban, ennyit osztott szét a Moszuli és a Ninive környékei menekülteknek. Végül pedig a Lövre Dorian szervezetről beszélnék, amit 1856-ban egy laikus professzor, egy Szorban Egyetem professzora alapított, amely azonban a párizsi érsekség támogatásával, áldásával működik, és feladatának azt tekinti három misszió keretében az oktatás, a szociális támogatás és a lelki gondozás feladatát, és 23 országban működik, a közel-keleten is. A Lövre Dorian több mint 4 millió eurót osztott szét a szíriai kinflaktus kapcsán, és a 60-as évek óta prioritásként kezeli a gyerekek, a beteg gyerekek és a menekültek gyerekeinek a támogatását, hogy számukra élelmiszert tudjanak venni, legyen fűtés, lakhatás, orvosi ellátás számukra. Köszönöm szépen. Thank, thank you, Mr. Pong. Köszönöm szépen, Ponga úr. Negyedik jelöltünk, az Euromaidan mozgalom. Mustafa Nayem, Ruslana. Lizsicskó, Jelizaveta Sepegyi Linkova és Tatjana Csornovol. A jelöltek konkrétan Szerjusz Volszki úr és 52 másik képviselő jelöltjei. Egy videót fogunk először megnézni róluk. Elnézést kérek, hogy nem jól ejtettem ki a jelöltek nevét. Tehát először videó következik, és aztán négy kolléga fog hozzászólni két percben. Először a videóval kezdjük, ha jól tudom. Nem tudom, hogy technikailag erre föl vagyunk-e készülve.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 Well, we now have, as I said, four Most négyen fognak hozzászólni ehhez, mindenki megkapja két percre. Először Jacek Szerjusz Volszki következik. Le- lehetne a francia csatornán francia tolmácsolást kapni, mert jelenleg spanyol tolmácsolás érkezik. Translation, I understand. Technicians will resolve that. Thank a technikusok megoldják a problémát egész biztosan. Maybe the Spanish is having the French, you're being told. Plus de l'espagnol. Csak spanyolt hallok. Okay, hopefully that will be resolved. Please let us know if it's not resolved. Okay, I'm going to hand the floor. Reméljük megoldódik a probléma. Szerész Wolski úr kapja most meg a szót. Néhány percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam, és néhány kollégám a különböző frakciókból, mi együtt azt javasoljuk, hogy a Euromaidan legyen a Szaharovdi nyertese. Hatalmas áldozatot hoztak a szabadságért, az emberi jogokért és a demokráciáért. Szeretnénk ezt a mozgalmat kitüntetni, amiért szembeszálltak az autoritáris brutális ukrán rezsimmel. Ezek az emberek készen álltak arra, hogy az életükkel fizessenek a mi európai értékeinkért és az ő európai választási lehetőségükért. A Euromaidan Szakarov örökségének a közvetlen folytatása, ő az emberi jogokért harcolt a Szovjetunióban, ugyanúgy harcolt az emberi jogokért, mint ahogyan most harcol a Euromaidan Kievben. A Euromaidan erkölcsi üzenetét tekintve annak tükrében Szaharov öröksége még kézzelfoghatóbb, a Euromaidan gyakorlatig, gyakorlatilag a Szaharov féle örökségnek a része. Mi az Európai Parlament részéről sével egy üzenetet akarunk küldeni Európának és a világnak. Hogyha nekik ítéljük ezt a díjat, azzal elismernénk az ő bátorságukat és kitartásukat. A történelem során első ízben haltak meg ilyen sokan az európai értékekért az európai zászló alatt. A Szaharov díj, hogyha nekik ítéljük azt, ér, emlékeztetni az európai polgárokat arra, hogy a szabadság és a demokrácia milyen értékes, és hogy azt meg kell védeni még a legnagyobb áldozat árán is. A Szaharov díj ezáltal a multikulturális, multi többvallású mozgalom szimbólumává válna. Hogyha nekik adjuk a díjat, akkor ezzel segítenénk az ukránokat a magányos küzdelmükben, hiszen még mindig harcolnak a demokráciáért és a szabadságért. Hogyha Andrei Szakarov maga is itt lenne a teremben, akkor ő támogatná ezt a jelöltséget. A Szaharov díj Juromajdának való odaítélésével megemlékeznénk Szaharov életművéről. Köszönöm. Thank you. Now, Mr. Köszönjük szépen. Petras Ostrovicius következik két percben. Köszönöm szépen. 2014-ben uh, Ukrajnára figyelt a világ szeme, a szolidaritás és a támogatásunk Ukrajnára, Ukrajna felé irányult. Az Euromaidan nagyon jól mutatja, hogy hogyan tudnak tömegek fellázadni egy nem demokratikus, korrupt rezsim ellen. Gyakorlatilag szabadságot és reményt ad ez nekünk. A szabadság és a remény jegyében léptek fel. Az ukránok határozottan léptek fel az európai értékek és a demokratikus jövőjük mellett. A Euromaidan jelöltsége négy bátor személy révén, aki egyébként napokon keresztül Kievben a barikádokon tartózkodott, vagy különböző tevékenységeket szervezett, összehozva ezáltal a polgárokat. Az ő nevük Mustafa Nájám, Ruszláne Lézsicsko, Jelizaveta Sepetyinkova és Tatjana Csernovol. Ezek a személyek és a Euromaidan, amely egyesítette a jó szándékú embereket, mind-mind megérdemlik a Szaharov díjat. Köszönöm. Thank you very much. Now... Köszönjük. Viktor Bosztináru következik két perc erejéig. Viktor? Nincs itt? Nem látom őt a teremben. Rebecca Harms. Harms asszony, két perce van. Á, ott van, elnézést nem láttam. Amikor Tavaly télen, novemberben megismertem a négy jelöltet, a négy jelölt szemét, akkor ez a mozgalom az Euromaidanon számomra egy erőszakmentes mozgalom szimbóluma volt, amely harcol a polgárjogokért, a szabadságjogokért, a, az erőszakmentesség, az erőszakmentes harc legszebb eszközeivel. Sohasem fogom elfelejteni azt, hogy a különböző hátterű művészek, zenéjük, filmjeik, színházi előadásaik révén hogyan próbálták meg a Janukovics közé tömörülő hatalom sötét oldalát bemutatni, illetve művészük, művészetük során, művészetük révén próbálták a Janukovics féle rezsimet meghátrálásra bírni, a dalaik erejével próbálták elűzni a rezsimet. A négy jelölt közül Tatjana Csarnobon egy olyan fiatal nő, akit majdnem agyonvertek tavaly télen, és aki éppen, hogy túlélte az ellene irányuló atrocitásokat. Fontosnak tartom még érvként megemlíteni az Euromajdani mozgalom mellett, hogy a társulási megállapodással kapcsolatos harcot megnyertük ugyan, és hogy e mozgalom miatt is többek között megszületett ez a társulási egyezmény. Ezzel egy időben azonban kontinensünk keleti részén, Oroszországban megszületett az a döntés, hogy akár háborús eszközökkel is fellépnek a társulási megállapodással szemben. Ezek az emberek bátran felléptek Janukovicsal szemben, és orosz, az orosz agresszióval szemben is, ezen agresszióval szemben kiállnak az európai értékek mellett, ezért úgy gondolom ez a négy személy és mindenki, aki az Euromajdánon ott volt, megérdemli a Szaharov díjat. Okay, thank you very much for that Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Nézzük az ötödik előttet. Ayan Hirsi Aliról van szó. Az EFDD frakció jelöli őt. James, James Carver fogja őt bemutatni. 10 perc van. Chair, it won't take that long. I... Köszönöm. Ian Hirsiali 1969-ben született Szomáliában. Jelenleg Egyesült Államokbeli állampolgár, politikus, egy tabu témában aktivista, a női női nemi szervek megcsakítása ellen kampányol, szeretné elérni azt, hogy a nőket ugyanúgy kezeljék, ugyanolyan, ö, ugyanúgy viszonyulnak a nőkhöz, mint a férfiakhoz azokban az országokban, ahogy a női nemi szervi csonkítást használják. el kellett, hagy, arra készerült, hogy elhagyja a hazáját, és Hollandiába, Hollandiában kért menekült státuszt. Theo Vengoggal együtt működött, és emlékszünk arra, hogy 2004-ben meggyilkolták Theo Van A Time magazin 2005-ben a világ 100 legbefolyásosabb emberek közé választotta. Egy Dán lap megkapta, laptól megkapta a véleményszabadság díját, illetve számos más díjat kapott már etikus viselkedésért. Körülbelül úgy kezelik őt jelenleg, mint Salman rushdie annak idején. Egy nőjogi szervezetet alakított, az AHA alapot, amely jelenleg is aktív. Köszönöm szépen! következő előttünk Denis Mukwege, két frakció is jelölte, a szocialista frakció, az ALDE és Barbara Lochwiller. Elena Valenciano és Louis Michel fogják bemutatni a jelöltet. Tessék, Elena. Köszönöm, elnök asszony. A mai együttesülésen én mutatom be Denis Mukwege jelöltségét. nem próbálok úgy hozzáfogni ehhez, hogy itt egy versenyhelyzetet állítok fel a jelöltek között, hiszen minden jelölt megérdemli a díjat. Arról szeretnék beszélni, hogy kicsoda bukvege doktorú. A Kongoli Demokratikus Köztársaság 59 éves nőgyógyásza, 25 éve dolgozik Kivu régiójában. Itt ebben a régióban a legelterjedtebbek a nemi erőszakos problémák. a Pánci kórházban dolgozik, olyan nőket gyógyít, akit csoportosan megerőszakoltak fegyveres emberek. Több mint 40 ezer nőt látott el az évek során, ő és munkatársai. Mukwege doktor úr világreferenciának számít, hiszen hihetetlen szaktudással rendelkezik, a nagyon erőszakos nemi erőszakot szenvedett nők esetében helyre tudja állítani fizikailag ezeknek a nőknek a belső szerveit. Napi 18 órát dolgozik, és minden nap a munkája minden órájában azzal szembesül, hogy az ember milyen szörnyűségesen viselkedhet. Olyan nőket is gyógyít, akit soha többé, akinek soha többé nem lett gyerekük, akiket étszel fertőztek meg, nagyon sok gyerek is megfordul kezei között, nagyon sok gyereket megerőszakolnak, és ezért stigmatizálja őket saját közösségük. És ők gyakorlatilag automatikusan gyerek katonák lesznek, akiket gyakran arra kényszerítenek, hogy saját, saját testvéreiket öljék meg, vagy levágják saját anyjuk mellét. Ez egy olyan jelenség, amelyel kapcsolatban nagyon keveset szól a nemzetközi közösség, nagyon keveset teszünk azért, hogy a nők elleni erőszakot, mint háborús fegyvert megszüntessük. Egy fegyveres konfliktusban valószínűleg jelenleg veszélyesebb nőnek lenni, mint katonának. Ezt a Kelet-Kongóban feladatát teljesítő ENSZ küldött mondta. A jelenlegi közelkeleti konfliktusban a nők és a lányok szenvedik meg legjobban az iszlám állam terrorját. Nagyon sok sötétség fedi ugyanakkor ezeket a büntetteket. Az orvosi ellátáson túl az áldozatokra, az áldozatokat más ö, hogyan is kell kezelni. Mukwege doktor úr azt teszi még az áldozatoknak nyújtott orvosi segítségen túl, hogy, hogy átadja a tudását más kollégáknak. Ez többször már sajnos életébe került. Mukwege urat saját házában saját házában támadták meg, ellopták, vagy elrabolták saját gyermekeit jelenleg be kellett, hogy zárkozzon saját kórházába, mert a kormánya nem tudja őt megvédeni. Azért kérem, hogy Mukve, azért kérem, hogy Mukwege doktor úr kapja meg a díjat, mert ezzel az Európai Parlament azokra irányítja a figyelmet, akik az erőszak ellen harcolnak a világ bármely részén. Erre a problémára nagyon sokáig nem figyeltünk oda az Európai Parlament hangja elégséges ahhoz, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a nőkre és gyermekekre, akik megszenvedték ezeket a borzalmakat. A világ figyelmét ott a kivuk konfliktusos világára kell fordítani. Erről egyáltalán nem szoktunk hallani a híradókban csend övezi ezeket a konfliktusokat. Afrika az elfelejtett kontinens. A Szaharov díjak, díj esetében is elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon régóta nem kapta meg egyetlen afrikai aktivista sem ezt a díjat. Kedves kollégák, hogyha Denis Mukwege kapja meg ezt a díjat, akkor az emberi méltóságnak adjuk oda a díjat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Louis Michel következik. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je... Köszönöm, elnök asszony. Nem akarok sok mindent hozzáfűzni, azon kívül, ami már elhangzott, hogy támogassam Mukwege úr jelölését. Margaret Jursenát idézve, az univerzum misztériuma az idők ö, során Le docteur Denis Mukwege est un... bontakozik ki. Denis Bükvége ö, már többször tanúságát tette annak, hogy mit gondol az emberi jogokról, már megkapta a békedíjat, a nemzetközi békedíjat, a Bodoen díjat, és 2009-ben, 10-ben pedig, és 2008-ban is díjakra jelölték, nőgyógyász és sebész, és a Panzi Bukavu kórház alapítója, aki olyan univerzalista, aki nem csak a betegségeket és egyes embereket ismer, hanem a világot is a, a világot is ismeri, de főleg a nőkkel, a fiatal lányokkal foglalkozik, aki, aki 20 éve felemeli a hangját a nők megcsokkintásával szemben nemzetközi fórumokon, és a kormányok gyengeségét szóvá teszi a saját kormányának, igazságszolgáltatásának is az igazságtalanságát, és ezt a szörnyű gyakorlatot elítéli, és erre tulajdonképpen ő hívta fel a nemzetközi közösség figyelmét, és arra is, hogy nem tesz meg mindent eleget a nemzetközi közösség azért, hogy többek között Kongóban ez a fajta népírtás és emberi jogtiprás megszűnjön. Több mint 6 millió konkrét áldozata és van dolognak, és évente 50 ezer erőszakra derül fény, és nem csak a szexuális erőszak, a családon belül eltitkolt szexuális erőszakra hívja föl egy olyan országban a figyelmet, ahol ennek semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak, hanem az emberi és főleg a női jogokat egy olyan országban képviseli, ahol ennek nincs egyelőre jelentősége az emberi jogok megsértése, ahogy többször elhangzott ma, univerzális bűn, általában az ember ellen szóló bűn, és mindenhol a társadalmi értékeket ássa alá. Nem fogadhatunk el semmilyen kulturális okot, ami a, amellett, hogy nőket megcsonkítanak, és egy titkos háborút folytatnak az egyik emberi nemmel szemben. Ez gyilkosság és élete kockáztatásával is. Denis Mukwege folyamatosan elmondja, hogy ezzel minden lehetséges eszközzel föl kell lépni. Amikor erről beszélek, a terapista tevékenységére is szeretnék fényt irányítani, de emellett ő nagyszerű emberként is, és a Szakharov díjat már régóta megérdemelte volna tevékenysége és emberi tartása okán. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hetedik és utolsó jelöltünk Lella Yunus, a zöldek és Alexander Graf Lambsdorff sáke és Ramon Tremosa jelöltjei. Ketten fogják fölvezetni a jelöltséget. Urike Lunacek a zöldek részéről, és Marejtes Skáke kolléga Lunacek asszony. Itt van, igen. Öt perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A Szaharov díj egyik hozzáadott értéke az, hogy a láthatóság által biztosítson védelmet, és hogy olyan helyekre, olyan dolgokra vetítsen fényt, ahol az emberi jogok sérülnek, és amelyek esetén nem tudunk eleget. Bakuban, Azerbajdzsánban te- tevékenykedett Laila Yunus, és ott harcolt mindenek előtt az emberi jogokért. Amikor találkoztam vele néhány évvel ezelőtt, nagyon nagy benyomást tett rám ez a bátor nő, aki olyan kitartóan harcolt a saját hazájában az emberi jogokért. Ő volt az első, aki egy menedékhelyet nyitott meg nők számára, politikai fogvatartottakról készített jelentéseket, most ő is egy ilyen fogvatartott, harcolt a korrupció ellen a nők jogaiért, és próbált békés megoldást találni a hegyi Karabach esetében. Ez év, július 30-án tartóztatták őt le férjével együtt, miután Aliyev elnöknek nyílt levelet írt, és feltette benne a kérdést, hogy mitől fél ön, elnök úr? Hát ezért kellett neki félnie a rá következő napon, azóta fogva tartják. Egy másik fogvatartott többször is megtámadta őt, és még mindig fogságban van. Nem tarthat kapcsolatot a családjával, a, az ügyvédjével, és az egészségi állapota is romlik. Mi, akik őt jelöltük, úgy gondoljuk, hogy ő ideális jelölt, megérdemli mindenképpen a Szaharov díjat, és védelemre van szüksége. Szaharov olyan volt, mint Dávid, egyedül elszigeteltségben harcolt a szovjet góliát ellen, önmaga gyakorlatilag olyan bátor volt egyedül, hogy egy egész rezsim ellen felvette a harcot. Leila Yunus Azerbajdzsánban is egy ilyen figura, egyedül harcol az ottani re rezsim ellen. Vannak hozzá hasonló más fogvatartottak, Raúl Jafarov például, aki az Eurovíziós Dalfesztivál előtt próbált szervezkedni, és harcolni az emberi jogokért és a demokráciáért, vagy Intigám Aliyev, emberjogi aktivista és jogász, aki az Európai Emberjogi Bíróság előtt több mint 200 esetben járt el. Rájuk nem figyel eléggé oda a világ, ők nem kerülnek fel az újságok címlapjára, ezért tartottuk fontosnak, hogy Leila Yunus jelöljük az azerbajdzsáni elnyomás elleni harc egyik fő személyiségét. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a Szaharov díjat olyas valakinek kell odaítélni, aki nem szerepel annyit a médiában, ezáltal rávilágítva a, azokra a problémákra, amelyekre nem figyelünk oda eléggé. Azerbajdzsán gazdag energiahordozókban, energiaforrásokban, és sok tagállamunk rá van szorulva az azerbajdzsáni kőolajra és földgázra. Kihívás ez számunkra, hogyha azt akarjuk, hogy ne a gazdasági vagy energetikai érdekek vezéreljék a külpolitikánkat, hanem például az emberi jogok. Leila Yunus, mint az azerbajdzsáni emberi jogi mozgalom szimbóluma, megérdemli, kiérdemelte azt, hogy odafigyeljünk rájuk, legyünk elég bátrak mi is, és világítsunk rá egy olyan problémára, amely a szomszédságunkban található, és amelyre sajnos nem vagyunk eléggé figyelemmel. Merjünk bátrak lenni, és segítsük elő ezzel közvetlen európai szomszédságunkban az emberi jogok helyzetét. Köszönöm. Thank you, madam. Köszönöm szépen, Skáki asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Végül, de nem utolsó sorban, egy nagyon bátor nőről, Lely Junuszról szeretnék beszélni, az azerbajdzsáni Békés Demokrácia Intézetének igazgatója, emellett emberi jogi aktivista, évek óta harcol, ezért eh, harcol a politikai diszkrimináció, illetve az ember csempészet ellen. A kisebbségi jogokért is kiállt, erre nagyon nagy szükség van jelenleg Azerbajdzsában, de vitatott téma ez, a, a kormány ugyanis nemzetbiztonsági érveket felhasználva nyomja el a kisebbségeket. Augusztus elején letartóztatták Leila Yunuszt, huliganizmussal, kábítószerbirtoklással, országárulással vádolják, ezek nyilvánvalóan koholt vádak. Orvosi ellátása van szüksége, Férjének is, akit szintén letartóztattak, hiszen cukorbeteg, ezért van szükség orvosi ellátásra. Az elmúlt években a civil szervezeteket elnyomja a kormány, de tavaly, nyár, illetve most nyáron egyre intenzívabbá vált ez. Az azerbajdzsáni emberi jogi klub, vagy a jogi dolgozók szakszervezetét szintén letartóztatták illetve fennáll a veszély annak, hogy rövidesen letartóztatják, hiszen rajta vannak egy fekete listán. nem szabad, hogy az, azer, az azeri hatóságok a civil szervezetéket elnyomják, hogy elcsendesítsék a sajtót. Nem szabad a nemzetbiztonsági érveket felhasználni arra, hogy ezáltal embereket, emberek létét lehetetlenítséggel. Mindezt egy tágabb kontextusban kell vizsgálni. Az Európa Tanács és a Velencei Bizottság többször is azt tanácsolták Azerbajdzsánnak, hogy hagyjanak fel emberi tevékenységükkel, tehát hogy a civil szervezeteket támadják. Az azeri, az azeri hatóságok nem hallgatták meg ezen tanácsokat, viszont számos ember fizetett meg ezért. Leila Yunus bebörtönzése jól szimbolizálja azt, hogy nagyon sok ember szenved csöndben, börtönben, de az Európai Parlament megváltoztathatja, hogy sors, megváltoztathatja sorsukat csupán azzal, hogy nekik ítéli a Szaharov díjat. Köszönöm. I don't know about you, colleague. Köszönöm. Kollégák, mikor hallom ezeket a, ezeket a jelölteket, hallgatom a jelöltek munkáját, látom, hogy mi itt a parlamentben sok mindent teszünk, de a világ többi részén még az alapvető emberi jogok, jogokkal sem élhetnek az emberek. Most Anna Valenciának adom meg a szót, aki elnökölni fogja az ülés hátra lévő részét. Köszönöm kette hárma jelentkeztek eddig. Péter Le úr, tessék, megadom a szót. Eh, Köszönöm szépen. Nem fogok arról beszélni, hogy melyik jelöltet támogatom, ehelyett inkább a következőket szeretném elmondani. Évről évre rosszabbul érzem magam, amikor elérkezik a Szaharov díjról szóló vita ideje, Egyre többen szenvednek világszerte, egyre többen kockáztatják életüket másokért, és mi meg egyetlen egy szemét tüntetünk csak ki a szaharok díjjal. Az összes jelölt megérdemli a díjat. Úgy gondolom, meg kellene próbálnunk valahogy dolgozni azon, hogy több díjat oszthassunk ki. Egy kontinentális megközelítést kellene például választanunk, vagy valami hasonlót. Én a magam részéről az Euromaidan jelöltségét támogattam, mert úgy gondolom, hogy ennek a mozgalomnak a tevékenysége áll a legközelebb Szakarov szellemiségéhez, de a többi jelöltet is támogatom persze, hiszen úgy vélem, hogy az összes jelölt megérdemli a díjat. Remélem siker valamiféle megoldást találni erre a problémára. Most valószínűleg csak egy jelölt kaphatja meg a díjat, de szerintem másokat is ki kellene tüntetnünk, hiszen ezek mind kiváló emberek. Köszönöm. Gracias, señor Peterle. Köszönöm. Guerrero úr következik. Gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Most szeretnék arról beszélni, amit szeretném azt aláhúzni, amit már előttem elmondtak az egyik jelentésről. Például úrnak igaza van, minden jelölt érdemes arra, hogy megkapja a Szaharov díjat. Nehéz dolog sok jó közül választani, sok jó jelölt közül választani. Nem azt jelenti, hogy bizonyos jelöltségeket elvetünk, hanem végül egy jelölt, egy jelölt győzedelmeskedik. az orvos jelöltet támogatnám, hiszen hogyha nekítéljük ezt a díjat, akkor azzal több üzenetet is elmondunk vele. Egyrészt támogatjuk Afrikát, az elfeledett vagy büntetett kontinenst, egy újabb üzenetet mondunk el az erőszak ellen, az ember írtás ellen, illetve üzenet ez azoknak is, akik saját életüket arra teszik fel, hogy mások életét megkönnyítsük, megkönnyítsék. Üzenünk az afrikai elveszett nőknek is, akiket nem csak fizikai valójukban ment meg Mukwege doktor, hanem erkölcsi szempontból is. Volt már öt éve jelölt Mukwege úr. Azt hiszem, most már elérkezett az ideje annak, hogy elismerjük munkásságát. Tehát Mukwege úr jelöltségét támogatom. Köszönöm szépen, Préda úr következik. Euh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, aki elmondta sok-sok jó érvét a saját jelöltjei mellett, és minőségi módon tette ezt. Azt szeretném csak szóvá tenni, hogy sok kolléga, aki részt vett az emberi jogokról szóló vitákról, a sürgőségi témák vitáiban, most is megszólalt, és nyilván való, hogy hogy csak akkor van értelme a szakoradíjnak, hogyha végül is nagy többséggel fogadunk el valakit, mint jelöltet. Mert a díj és a Szahorov díj nem egyszerűen egy többségi döntés eredménye, hanem üzenete van a dolognak. És a legfontosabb az, hogy mekkora hatást tudunk kelteni vele a világban. Tehát, és sajnos választani kell, és ez politikai döntést igényel. Ugye az arab tavasz kapcsán is van jogosultsága, hogy egy ilyen spontán szerveződést méltassunk, és népszerűsítsük az egyes országokban azokat a mozgalmakat, embereket, akik ö, ö, szerepet vállaltak. Tehát úgy gondolom, hogy most a döntés, amelyet meg kell hoznunk, kapcsán az a legfontosabb, hogy valamennyien magunkénak érezzük a döntést, és azt hiszem, hogy ha ez egy politikai döntés, mint ahogy az, akkor egy politikai mozgalmat támogassunk, egy olyat, amely a, a legutóbbi év során a legmeghatározóbb volt. És úgy érzem, hogy nem is nagyon tudom, hogy ezzel szemben mit lehetne érvként felsorolni. Köszönöm, Préda úr. Még négyen jelentkeztek. Azért mondom, hogy mindenki legyen tisztában az, hogy mennyi ideig beszél. Albiol úr a következő. Gracias, presidenta. Bueno, desde la delegación de la izquierda plural, la izquierda unida... Az Egyesült Baloldal részéről, Magyar Biolasszony, nem szeretnénk részt venni ebben a álszent cselekedetben, mint a, a, eh, amit a Szaharov dióda ítélése jelent. Ez azt jelenti, hogy nem vesszük komolyan az emberi jogokat, sok ö, voltak olyan ö, jelölt is, aki egyértelműen például az amerikai államok, ö, Egyesült Államok politikáját támogatta, Damaszen Blankóra gondolok, nem az emberi jogok nevében adjuk át a Szaharov díjat idén. A jelöltek között van egy neonáci mozgalom is. Itt az ukrán állam csíny elkövetőiről beszélek. Az Európai Parlamentnek el kéne ítélni a kőolajháborúkat, meg kéne szabadulni a diktátoroktól, és el kell ítélni az államcsínyeket, de nem szabad ilyen, elszá, ilyen nem szabad ilyen álszent módon az emberi jogokat sárba tiporni. Egy pillanat, egy pillanat, mondja az elnök. Egy pillanat, álljunk meg. Nyilvánvalóan mindenkinek megvan a saját véleménye, ezekről a jelöltekről, illetve a, az eddigi díjazottakról. Ez egy demokratikus intézmény, demokratikus módon hozunk döntéseket, ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani. Persze, mondom, mindenkinek meg lehet a saját véleménye. Ez egy demokratikus intézmény, és demokratikus módon hozunk döntéseket, semmilyen külső erő nincs ránk nyomással. Señor Panseri. Páncéri úr következik. Grazie. Io, per la verità, penso... Köszönöm. Az elszentség az, hogy mindenki csak magára gondol, és soha semmilyen felelősséget nem vállal a közért. Minden jelölt megérdemli a díjat, nagyon jók a jelölések. Hogyha az ember végig gondolja, hogy milyen az emberi jogok de a világban, hát nehéz választani. Nehéz eldönteni, hogy ki a leginkább, ki a legérdemesebb a Szaharov díjra. Nekünk egyrészt az ideális jelöltet kell kiválasztani, másrészt pedig kontextusban vizsgálni a dolgot. Lunacek asszony említette, hogy a sötétre kéne a fényszó, sötét régiókra kéne a fényszórót irányítani. Ugyanakkor a, azoknak mondom, akik az Euró Majdán támogatják, ugyanakkor politikai megfontolások is kell, hogy vezéreljenek minket. Az Európai Parlament már többször elismerte az Majdánt, illetve ne felejtjük, hogy a múlt héten elfogadtuk az, az Ukrajnával való ö, állásfoglal, Ukránról szóló állásfoglalást. Az afrikai kontinens elismerését rendkívül fontosnak tartom. Nem csak a nőgyógyász orvosról van szó, Mukwege doktorról, hanem ott van az ebola vírus is, ami leginkább az afrikai kontinensen terjed, tehát az egészséghez való jogról is szó van. Aztán gondoljuk a Boko Haram által elrabolt lányokra, nőkre is. Tehát úgy gondolom, hogy a fényszórót az afrikai kontinensre kell irányítani, ezért támogatom Bokvege úr jelölését. És remélem, hogy az egész parlament összefog majd. Köszönöm szépen, Nárt kolléga következik. Köszönöm. Én valóban elítélem a diktatúrákat például a örökletes gerontokrata kubai diktatúrát is. Szerintem nem szabad inzultálni, bántani olyan embereket, akik kiérdemelték a Szaharov díjat. Sokan mítikus ideológiákat védenek, de de sosem gondolkodnak el azon, hogy milyen hogy, hogy sértegetik másokat, én a Damas de Blancóra gondolok, hogy lehet őket sértegetni. Elegem van ebből a viselkedésből. Denis Mukwegéről szeretnék beszélni. Sokat beszélünk az afrikai szolidaritásról, ez hazugság. Az afrikai szolidaritás, amikor az ember a közép és felső osztályokhoz ér, akkor ez eltűnik. Egy nőgyógyászral van most dolgunk, nagyon sok pénzt kereshetne ezzel a munkával, de ő ehelyett fele barátai segít altruista módon. Amit róla hallottunk, az teljes mértékben igaz. Egy afrikai orvosról van szó, és ahelyett, hogy a pénzt harácsolna össze, amit az összes többi nőgyógyász tesz a luxus klinikákon, ő nagyon-nagyon veszélyes régióban dolgozik, és idejét, pénzét arra fordítja, hogy fele barátai segítsen. Az igazi szolidaritás tehát nem létezik Afrikában, a közép és felsőbb osztályokban. Tenisz Mukwege jelölését támogatom tehát. Köszönöm szépen, Tenok úr következik. Én is azokhoz csatlakoznék, akik elítélték az egyik kollégánk felszólalását, amelyben az egyes Szaharov díjazottak érdemeiről szólt, ők mind a maguk nemében az emberi jogokért, a szabadságért harcoltak. Nagyon régóta vagyok képviselő a parlamentben, és évről évre azt látom, hogy mindig nagyon nehéz eldönteni, hogy ki kapja a díjat. Minden jelölt megérdemli a díjat, mindegyiküknek odaítélhetnénk. Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy Szerintem az én frakcióm jelöltje jelen pillanatban az, aki leginkább megérdemli ezt a díjat. A közelkeleti keresztény kisebbségek egzisztenciális fenyegetettséggel szembesülnek. Ha mi Európában nem szállunk síkra a keresztényekért, akkor ki fog? Éveken keresztül nehézségekbe ütköztem, amikor megpróbáltam itt a parlamentben a közelkeleti és az afrikai keresztények helyzetét szóba hozni. Most úgy tűnik, végre felfigyelt a világ az ő helyzetükre, brutális kivégzéseknek lehetünk tanúi, keresztények, jez, jezidek, séta arabok és mások mind-mind Szíriában és Irakban az iszlám állam áldozataivá válnak. Meghallgattam Dan Preda kollégát, aki azt mondta, hogy az Euromaidan volt a legkiemelkedőbb mozgalom az idén. Elismerem, hogy ez egy nagyon fontos ügy, nem szabad megfeledkeznünk az orosz agresszióról, de hogyha megnézzük a jelölteket, akkor láthatjuk, hogy néhány évvel ezelőtt például egy fehér orosz jelölt is szerepelt a listán, aki szintén a szovjet mentalitás ellen lépett fel. Több afrikai díjazott is volt az elmúlt évek során, de eddig egyszer sem fordult elő, hogy a keresztény jogokért kiállt jelölt kapta volna a díjat, ezért gondolom azt, hogy az idén elérkezett az ideje annak, hogy végre ezt a közösséget segítsük a díjjal, amely egzisztenciális fenyegetettséggel szembesül, mégpedig egy keresztény és egy muszlim vallásos személy személyében. Muchas gracias. asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem engedhetjük meg, hogy a kubai díjazottakat, a Glamazen Blankát ne, ö, ö, sértegesség, hiszen ők mindent megtettek azért, hogy az emberi jogaiknak érvényt szerezzenek, az Európai Parlament pedig honorálta őket, a kollégá, a kolléga ezt bohózatnak titulálta, hogyha így beszél, akkor az egész Szaharov díjat nem tiszteli. Az én gondolom az, hogy kit válaszunk, hiszen az összes jelölt, az összes aktivista megérdemli azt, hogy megkapja a Szaharov díjat. Én az összest szeretném megszav- megszavazni, mert mindegyik megérdemli a díjat, mert mindegyik kiáll az emberi jogok mellett, mert mindegyik a saját életével játszik, mert sokkal több a tettek, mint ön, vagy én, vagy mindannyian együttvéve. Szerintem szégyelnie kéne magát azért, amit mondott az imént. Señor Couso. Couso úr. Terminó de presidente, o sea, vicepresidente. Nem, mint alelnök fogok szólni, hanem saját véleményet mondom el. Mindenkinek a véleményét meg kell hallgatni. Marina Albiol a frakcióm véleményét mondta el. Ez másfél millió ember véleményét jelenti, másfél millió embert képvisel. Mária, meghallgatod minket, mi is hallgassuk meg őt. Lehet, hogy nem fogadják el azt, amit mi gondolunk, sem baj, semmi baj, de akkor majd önöket is képviseljük. Köszönöm. Köszönöm, Jurek úr. Dziękuję bardzo. Ten wybór... Köszönöm szépen a szót. És természetesen nehéz a döntés, ezt előre tudtuk, hogy az lesz, amikor a frakciók saját jelöléseiket megalkották, már frakción belül sem volt mindig könnyű megegyezni. Többségünk végül is mindenkit csodál, akiket most fölteresztettünk a díjra, de gondoljunk arra, hogy ki volt Szaharov. Szaharov nem csak a szovjet rendszer ellen harcolt egész életében, hanem a szovjet mentalitás ellen harcolt, a korabeli világkép ellen és szerintem elsősorban azoknak kell adni ezt a díjat, akik általában nem szerepelnek az újságok címlapjain. Például Szakó patriárha, aki Mahmoud al közösen, szerintem olyan emberek, akiket nem ismer a világ, pedig több millió hívő embert képviselnek, azokat, akiket elüldöztek földjükről, házukból, vallásuk miatt üldözik őket. Tehát, ha őket tisztelnénk meg a díjjal, akkor egyben ezeket az embereket is megtisztelnénk ezzel a díjjal. azokat, akik sajnos nem szerepelnek napi szinten a sajtóban. Mahmoud al pedig azon emberek szimbóluma, akik a vallások közötti békés együttélést saját életével pecsételte, fizette meg ennek a gondolatát, hogy ezért fellépett. Tehát a kirekesztés ellen léptek föl mindketten, az iszlám muzulmán társadalomban oly gyakran mutatkozó kirekesztéssel szemben. A közel-keleten, amit látunk, nagyon nyugtalanító. A világ egyik fő ö, háborús gócá val nézünk itt szembe, tehát szerintem többszörös ereje lenne ennek a jelölésnek, mert ezzel a békért, a kirekesztés ellen, a vallások párbeszéde mellett is eh, hitet teszünk, eh, és az etnikai csoportok eh, és vallási csoportok békéjét is támogatnánk. Köszönöm szépen, több mint tíz éve követem figyelemmel az eféle vitákat, és valóban nagyon érzelem dúsak, nagyon érzelmi alapú vitákról van szó, hiszen nagyon nehéz különbséget tenni sok jó jelölt között, illetőleg kiválasztani a legjobbat közülük. Szerintem a minimális kirekesztés, kizárás és a maximális inklúzió kellene, hogy legyen az alapelvünk, amikor kiválasztjuk a díjazottat, a kollégám, az egyik kollégám is már nagyon helyesen utalt arra, hogy a díj maximális védelmet nyújthat azoknak, akik fogságban vannak, vagy akiket üldöztetés fenyeget, és ráirányíthatja a sorsukra a világ figyelmét is. Mit tegyünk tehát? Én a magam részéről elsősorban az Euromajdán támogatnám, de persze nagyon sok jó jelölt van a listán. Azt hiszem az Európai Parlament és az Európai Intézmények feladata, hogy most elindítsanak egy kampányt, nem csak díjak odaítélésével, hanem hogy bemutassák ne csak a díj nyertesét, hanem az összes jelöltet a világnak. A mi külügyi szolgálatunk és a különböző országokban jelenlévő diplomáciai képviseleteink feladata, hogy ne csak a díjazottakat mutassák be, hanem az összes jelöltek, ők megérdemlik, hogy a világ odafigyeljen rájuk, nem figyeltünk oda eléggé eddig a sorsukra. Nyomon kell követni, hogy mi történik velük, és fontos, hogy az európai intézmények értesüljenek arról, ami történik velük, beleértve az Európai Parlamentet is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Basír úr. Y termino con la... Utána úr. Ennyien jelentkeztek és aztán három perc múlva lezárjuk. Tessék, Basír úr. Tisztelt képviselők! Figyelmesen hallgattam az összes jelölt bemutatását. Úgy gondolom, hogy az összes jelölt kiváló. Én az, magam részéről azt gondolom, hogy Denis Mukwege érdemli meg elsősorban a támogatásunkat, de persze szimpatizálok a Euromaidan mozgalommal is. Egy dolgot szerettem volna hangsúlyozni. Ne vonultassunk fel, fel vallási érveket. Sok-sok iszlám közösség, illetve a legtöbb iszlám közösség, ö, vagy muszlim közösség szembeszáll a szélsőségesekkel, nem ért velük egyet, és az iszlám állammal is szembeszáll. Sőt, muszlim államokat is célpontként tekintenek sokan, több helyütt etnikai tisztogatás zajlik. Kínában például iszlám közösségeket közösítenek ki. Burmában is szélsőséges buddhisták üldöznek muszlim vallásúakat. Ne legyünk iszlámofóbok, legyünk racionálisok, észszerűek, és ne vallási eh, bigottság alapján ítéljük oda a díjat egyik vagy másik jelöltnek maga az, aki felháborító dolgokat mond. Mindenki kap szót, Assis úr következik. Para mim é, é a primeira vez que participo nesta comissão. Először tudok a Szaharov díjról szóló vitában részt venni. Ez az egyik legfontosabb erkölcsi, politikai és becsben tartott díj a világban, amely a 70-es, 80-as évek óta rendszeresen odaítéltetik valakinek. Amit a kollégák elmondtak, az mind igaz, de szerintem a Szaharov díj története fontos annyiban, hogy ez a Szovjetunió működésével való ellenállást szimbolizálta, és az ilyen típusú mentalitással való ellen, szembeni ellenállást. Ha már döntenünk muszáj, akkor ennek politikai döntésnek kell lennie, és én az afrikai nőgyógyásznak adnám a díjat, mert ő egy kontinens szintű problémára hívja fel a figyelmet, és miközben a többi jelöltséget is átérzem, és egyetértek tulajdonképpen velük, ha a Szahorov díj eredeti szellemiségét akarjuk megragadni, és Szaharov is előttünk lebeg, mint személy, akkor az emberi méltóság, emberi szabadság eh, ért folytatott harcot talán leginkább ennek az orvosnak a harca fejezi ki. Assis, perdón. Tiene la... Assis úr, köszönöm. Storch asszony következik. Eh, eh, köszönöm szépen, csak nagyon röviden szólnék Basir úrhoz. Mamuta Leszeli és Louis Refele Szakó kapcsán. Ne legyünk iszlamofóbok. Igen, itt egy muzulmánt is jelölünk, aki keresztényekért halt meg, és ha erre iszlamofóbiát akar rá bélyegezni erre a javaslatra, akkor nem tudom, hogy mi állja meg a helyét az ön szemében. Nem hiszem, hogy iszlamofóbnak nevezte volna magukat, általánosságban beszélt. Tenok úr, azt hiszem, hogy egy, egész, egyértelmű, hogy mit gondol, Van Storch asszony részéről is ez elmondható. Többen nem kértek szót, úgyhogy lezárjuk az ülést, mind, az ülésnek ezt a napirendi pontját. Szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek, Mekeven és Kousu képviselőknek, hogy segítettek az elnöklésben. a parlamenten kívül mi a megítélése a Szaharovdinak? Sokan odafigyelnek arra, amit itt mondunk. Most arról szeretnék beszélni, hogy a, az eljárást hogyan folytatjuk. A következő lépés az lesz, hogy egy háromfős listát szavazunk majd meg október 7-én egy együttesülésen, az AFET és a TEVE együttesülésén. Így létrejön tehát egy háromfős rövid lista. Ez a lista elkerül a, az elnökök értekezletére, és ők Strasbourgban október 17-én hoznak döntést. Ez lesz tehát a Szaharov díj további sorsa. Mindenkinek megköszönöm a munkát.